Schönen guten Morgen. Jó reggelt kívánok. Szerintem elkezdhetjük a munkát. Die Beschlüsse der Koordinatorensitzung. A koordinátorok tegnap este megtartott ülésének eredményeit szétosztottuk. Ha ma 12 óra 30-ig senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük azokat. A negyedik vasúti csomag technikai pillére következik. Először is itt van az interoperabilitás kérdése, illetve a kölcsönös átjárhatóság. Ellenőrizzük, hogy működik-e a szavazórendszer. Megnyitottam a szavazást. Szerintem most még működik. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom minden rendben működött. akkor most a kölcsönös átjárhatóságról szóló szövegről szavazunk. Ines Ayala Sender, parancsoljon. A Concordia del Buen Hacer eh, querría manifestar hoy, a pesar de que hay... Szeretnék ma bejelenteni valamit azzal kapcsolatban, hogy tegnap nem tudtunk döntése jutni, a koordinátorok között nem tudtuk megoldani azt, hogy javítsuk ezt a helyzetet. De azon túl is, mint amit a frakcióm egyik képviselője mondott, Természetesen köszön, megköszönöm a frakciómnak, hogy támogatta a módosító indítványomat. Ugyanakkor azért, hogy jó legyen a kapcsolatunk a tanácssal, illetve remélve azt, hogy Bushman biztos megtartja a javas az ígéretét, és egy biztonsági csomagot terrorizmus elleni csomagot fog előkészíteni konkrétan a vasúti szállítás tekintetében, ezért visszavonom a módosító indítványom egy részét. Remélem, hogy a tanács fenntartja egységesen ezt a csomagot, és azt is remélem, hogy a kollégáim is ezt megteszik, mert egyébként természetesen nem tudtuk volna ezt a kérdést megoldani. Visszavonom a módosító indítványomat, és köszönet a frakciónak, hogy támogatott. Danke sehr. Köszönjük szépen. A záró szavazás következik, név szerint kell szavaznunk. Kérem mindenkit, hogy adja le a szavazatát. Megnyitom a szavazást. Oh. Ah, dagegen. Oh, here. In favor? Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 38-an mellette, 3-an ellene, két tartózkodás mellett elfogadottnak tekintjük ezzel. Köszönjük szépen, és gratulálunk Bilda asszonynak. A következő a vasúti biztonságról szóló szöveg. A szavazást megnyitom. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazás lezártam. 37 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és két tartózkodás mellett ezt a szöveget is elfogadtuk. Itt is köszönjük a jelentéstevőnek a munkát. You are a free man in a free world. Uh, szabad világban élünk, mindenki azt tesz, amit akar. A harmadik az Európai Unió vasúti ügynökségéről szól, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Harmincnyolcan mellette, ketten ellene, két tartózkodás mellett úgy szintén elfogadtuk. Jó, akkor a következő szavazásra térünk át, a Makaóval kötendő megállapodásról szól. Ez a napi rendi pont, itt is név szerint kell szavaznunk. A szavazást megnyitottam. Wie stimmst Dominik. Abstimmung ist geschlossen szavazást lezártam. 42-en mellette, ketten ellene, senki sem tartózkodott. Elfogadtuk. A 13-as ponttal kapcsolatosan lenne egy rövid bejelentésem előzőleg. Négy végrehajtási hatáskör ellenőrzéséről van itt szó, amelyek az európai hálózatfinanszírozási eszközre vonatkoznak. 2016. évi éves programtervezetről van szó, a közlekedés energiaszinergiájával kapcsolatos 2016. évi programról, valamint a felülvizsgált több éves programról. Azt hiszem, várok még egy kicsit. So, Gesine, jetzt bitte ich aber... Gesine, csendet kérek. Also, es geht um... Tehát, az éves munkaprogramokról van szó, az Európai Hálózat finanszírozási eszköz végrehajtásáról, a közlekedés energia szinergiájával kapcsolatos programról. Die Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben, die Synergien zwischen den és olyan projekt felhívásokról, amelyek a szinergiákra vonatkoznak, és ide tartozik a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó keret, illetve munkaprogram. Nagyon fontos feladat számunkra, képviselők számára a bizottság hatásköreinek ellenőrzése, főként az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nagyon fontos a TRAN szempontjából, a TRAN komitológiai newsletter, azaz hírharsona, már tájékoztatott bennünket az előrelépésekről. Örülünk, hogy a bizottság úgy döntött, hogy most közelebbről is ismerteti a részleteket a számunkra, ezért eh, Olivier Onidit kérném meg, hogy tartsa meg az előadását, és ezúttal is köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bevezetőt. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ilyen nagy többséggel támogatták a negyedik vasúti csomag technikai pillérét. Remélhetőleg a piaci pillért is hamarosan elfogadják. Ami az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt illeti, röviden CEF, biztosan emlékeznek rá, hogy 2015-ben példátlan mennyiségű forrást, majdnem 13 milliárd eurót különített, különítettünk el hogy 263 projektet finanszírozzunk ezzel. Hol is állunk jelen pillanatban a program kapcsán? A második szakasz most zárult le az Európai finanszírozási Eszköz kapcsán. 2016. február 16-án zárult le ez a második kiírási szakasz. Már itt világosá vált, hogy hatalmas a túljelentkezés. 7,6 milliárd eurót szántunk erre a szakaszra, 1,1 milliárdot az általános költségvetésen belül, illetve az általános borítékon belül, a többit pedig a kohéziós forrásokból finanszírozzuk. Úgy hiszük, hogy a forrásokat teljes mértékben felhasználjuk majd. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő években nem lesz túl nagy a mozgástér, ha csak nem hozunk aktív döntéseket, amelyek ennek az ellenkezőjére vonatkoznának. Erről majd beszélek egy percen belül. Ami a négy munkaprogramot illeti, az egyik munkaprogram egy rendhagyó éves munkaprogram, egyfajta kísérleti munkaprogramról beszélhetünk, és ezt a, az Európai Hálózat finanszírozási eszközre vonatkozó új jogalap teszi lehetővé. Ennek az a lényege, hogy megpróbáljunk, megpróbálunk olyan projekteket finanszírozni, amelyek a közlekedés és az energia közötti szinergiák kiaknázását teszik lehetővé. Ez az első munkaprogram. A második munkaprogram egy közlekedési éves munkaprogram, a harmadik egy éves munkaprogram, amely a hálózatfinanszírozási eszköz finanszírozási eszközeit érinti, és az Európai Beruházási Bankot. A negyedik pedig egy olyan éve, évi munkaprogram, éves munkaprogram, amely különböző egyéb fellépések finanszírozását szolgálja. Ez azt jelenti, hogy még kétszer fogunk jelentkezési lehetőséget biztosítani. Az egyik a közlekedés energiaszinergiákra vonatkozik, ez 40 milliós összeget jelent majd, a második pedig a közlekedésre vonatkozik, itt 90 milliós összeget bocsátunk rendelkezésre, 50 milliót a kohéziós borítékból, olyan projektek részére, amelyek a gerinchálózatot képítésére vonatkoznak, de nem képezik részét az egyes függeléknek, és 40 milliót az általános borítékból két olyan prioritásra szánunk, amelyeket a korábbiak során nem tudtunk figyelembe venni. Ide tartozik az áruszállítási szolgáltatások köre, valamint a vasút és a zajkezelés. Továbbá 66 millió eurót tudunk rendelkezésre bocsátani az innovatív finanszírozási eszközök számára. A negyedik pedig a több éves program 80 milliós, eszk, 80 milliós összeget fed le összességében, és itt különböző támogatási tevékenységekről van szó, például a Cezárhoz kapcsolódóan, az ITS-hez kapcsolódóan, az áru, a vasúti áruszállítási folyosókra vonatkozólag, és így tovább. A jövőre nézve mit jelent ez? Összességében csupán egy nagyon korlátozott mennyiség maradna a jövőre vonatkozólag, körülbelül 3 milliárd euróról beszélünk a jelenlegi finanszírozási időszak végéig. 1,6 milliárd a projektfinanszírozásra, de ezeket már a jelenlegi pénzügyi, több éves pénzügyi időszak végére allokáltuk, és a fennmaradó összeg pedig a finanszírozási eszközök fedezésére szolgál. Vizsgáljuk a helyzetet, hogy hogyan tudnánk továbbra is támogatni a bizonyos projekteket, most, amikor eh, hatalmas kereslet mutatkozott. Láthatjuk, hatalmas a túljelentkezés, és az is világos, hogy nagyon jó előrelépés történik a tenté hálózatok egésze területén. A tenté koordinátorok is minden bizonyal alá tudják ezt támasztani. Mik az opcióink? Először is jövő évtől kezdődően fel tudjuk használni annak az összegnek egy részét, amelyet a, nem, használtuk fel a, nem használtunk fel a projektek finanszírozására. Ennek az első része jövő év elején lesz elérhető másodszorban, úgy hisszük, hogy érdemes legalábbis javaslatot tenni arra, hogy átcsoportosításra történjen. A pénzügyi eszközök számára félretett pénzt érdemes lenne átcsoportosítani az általános borítékhoz, amelyekkel új projekteket tudnánk finanszírozni. Itt van egy új eszköz, az FC, és e két pénzügyi facilitás között némi átjárás lehetséges. Aztán itt van a többéves pénzügyi keretfelülvizsgálata is. Ezt felhasználhatnánk arra, hogy azokat a pénzügyi eszközöket, amelyeket eredetileg a jelenlegi pénzügyi finanszírozási időszak végére időzítettünk volna, azokat angol szakszóval frontlódolhassuk. És végezetül látván milyen hatalmas sikere volt a kohéziós boríték, illetve a kohéziós pénzek CEF felé történő átcsoportosításának, a strukturális alapokat is érdemes szem előtt tartani. Talán lenne lehetőség egy harmadik átcsoportosításra is, hogy a hálózatfinanszírozási eszközt más forrásokból töltsük fel. Ez nagy változást jelentene, abban az értelemben, hogy a jövő évtől kezdődően ismét csak be lehetne nyújtani projektfinanszírozási kérelmeket. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy lenne a kereslet er-, ez iránt. A jövő évre vonatkozólag három prioritást határoznánk meg ebben az esetben. Az első ezek között arra vonatkozna, hogy olyan projekteket finanszírozunk, amelyek az FC vagy más egyéb forrásokból is finanszírozhatók lennének. Így szeretnénk ezeket a projekteket még vonzóbbá tenni a magánbefektetők számára, például az olyan nehéz területeken, mint amilyen a vasúti ágazat, a Szezár vagy a belföldi hajózás. A második lehetőség, ön is tudja, elnök úr, hogy kerestük a hiányzó láncszemeket az egész hálózatra vonatkozólag. Önök itt a szakbizottságban többször is azzal fordultak hozzánk, hogy a nagy projektek mellett miért nem figyelünk oda a kisebb szegmensekre, a kisebb láncszemekre a hálózaton belül, hiszen itt is vannak finanszírozási igények, és új kapacitásokat lehetne rendelkezésre bocsátani, főként a vasúti ágazatban. Egy második prioritás tehát ez lehetne megcélozhatnánk ezeket a hiányzó láncszemeket. Reméljük, hogy hamarosan be tudjuk mutatni majd az ezzel kapcsolatos elemzéseinket. A harmadik prioritás pedig az innováció lenne. Az innováció területén nagyon jelentős projekteket láthatunk, például az alternatív üzemanyagokhoz kapcsolódóan az új forgalom irányítási rendszerekre vonatkozólag. Úgy gondoljuk, érdemes lenne ezt a szegmást is megerősíteni egy új kiírással. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm szépen én is az előadást, köszönöm, hogy eljött. Akkor először a koordinátoroknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a bizottságnak ezt az igen részletes állásfoglalást, amit a a CEF-nek a legutóbbi fejleményeiről szól. A finanszírozási eszköz eddig mindig is nagy mértékben került felhasználásra, és hogyha sikerül olyan projekteket találkozni, amelyet más pénzügyi eszközökkel, aminek keretében más pénzügyi eszközökkel ezt össze lehet kapcsolni, akkor tulajdonképpen a legfontosabb dolgokat csekélyforrásokból is el lehet érni. Mégis megmarad a bizottság felé ez a kérdés, hogy a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban egy mérhetetlen problémát látunk. A bizottság a pénzügyi tárgyalások során véleményem szerint problematikus, ahogy a bizottság vélek, viselkedik. Az éves költségvetésben a szabad mozgástereket mindig megengedik, mégis a CEF visszakap pénzeket annak érdekében, hogy a garanciákat végül is kiváltsák. Tehát ez a mi pénzünk, és hogyha vannak, van mozgástér, akkor ezeket a forrásokat vissza kellene kapni, hogy a szokásos CEF tervünket megvalósíthassuk. A, költségvetés, a 2016-os költségvetési tárgyalások során a következő dolog történt. A bizottság olyan tárgyalási álláspontot képviselt, amit nem értünk. Örvendetes, bár ezt előre bocsájtom, hogy 150 milliót a CEF számára újra rendelkezésre bocsájtottak, a 2016-os költségvetésből, és a Horizon 2020 számára is ez sikerült. De ezen kívül a Horizon további 40 milliót kapott az egy A és további forrásokat biztosítottak az Erasmusnak és a Kozmonak, legalább 40 milliót. És az a kérdés a bizottság képviselői számára, hogy szükséges-e a CEF számára ez. És erre azt mondták, hogy nem. a benyújtott projektekre vonatkozó pénzeket biztosították, ezt mondták egy az egyben. Úgyhogy nem értem, hogy egy ilyen hogy lehet ilyen álláspontot képviselni a pénzügyi tárgyalásokon? Pedig tudjuk, hogy az első kiírás, az első pályázat a 12 milliárdra háromszoros jelentkezés volt. Több mint 30 milliárdos pályázati anyagot nyújtottak be. Hogy mondhatja a bizottság, hiszen szükség van ezekre a forrásokra. Óriási csalódás volt ez számunkra. Négy hónappal ezelőtt Bulcasszonynak írtam egy levelet, és nem kaptam választ. Akkor megpróbáltam eh, koordinátorommal, eh, Wim van de Kampel és a német csapatban né- néhány más kollégával, ugyanúgy még egy levelet írtunk, ugyanazt a levelet a biztos asszonynak, és megint nem kaptunk választ. Úgyhogy most eh, a szakbizottságot próbálom meg behozni, vagy próbáljuk meg bevonni, és azt reméljük, hogy most a, a pénzügyi tárgyalások tárgyalási elképzelését, a tárgyalások lefolytatását egy kicsit elmagyarázzak nekünk. Szeretnénk valami fényt látni, mert egyrészt nem értjük, hogy miért kell ilyen aránytalan előnyben részesíteni a kutatási ört, kettő, miért mondja a bizottság az, hogy kielégítő a benyújtott projektek értékelése. Úgyhogy szeretnénk megkérdezni, hogy a 2016-os tárgyalásokkal kapcsolatban milyen világos nyilatkozatot tud a bizottság tenni. Még a, és hogy hogyan képzelik el a több éves pénzügyi keret áttekintésével kapcsolatban a következő éveket? Hogy ez a fajta passzivitás, eh, amit eh, hogyan tudják ezt eh, a felváltani a bizottság aktivitásával, hogyan tudja ezeket a forrásokat a bizottság közvetíteni. Köszönöm. Talán annyit elmondanék, hogy a tegnapi levelet a koordinátorok ülésén is megbeszéltük, és én, mint bizottsági elnök, szakbizottsági elnök valóban leve, szintén levelet fogok írni Bulcaszonynak. Köszönöm, Dominik Rikét. Ah, köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a tájékoztatást. Inkább megjegyzésekkel élnék. Az első dolog, amit mondanék, hogy, hogy a Connecting Europe Facilities tekintetében végig kéne gondolni a visszaforgatást, és nem pedig újabb átvállalásokat kellene tenni mondjuk két évre. Tehát ez a visszaforgatás például érinthetné a kohéziós alapot is, kohéziós alapból a Connecting Europe Facility felé. Úgy gondolom, hogy a bizottság és a parlament közti véleményeltérés az, hogy ugye nem szabad a több éves költségvetési keretet érinteni, módosítani, és ugyanakkor ez egy óriási siker, különleges siker. Több alkalommal is mondták, hogy milyen arányban választottak ki projekteket, kettő vagy hármas szorzóval lehetett számolni, ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan projekt volt, amit nem fogadtak be, vagy nem lehetett finanszírozni. És nagyon nagy nehézségek jelentkeznek a mobilizálás tekintetében, konkrétan a közlekedési vállalkozások részéről, hiszen az FC fajta, a Juncker féle mechanizmusok pontosan a projektek természete miatt ugye elég nehéz mobilizálni ezeket az alapokat. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a két mechanizmust együtt kell tárgyalnunk, meg kell nézni, hogy lehetne elérni hatékonyságnövelést, és azt, hogy vonzóbbak legyenek ezek a projektek. A bizottság talán egyetemben be kéne, hogy jelentse például a következő évekre, vagy a következő évre hogy milyen Connective Europe Facilities arányt érint mindez, egyrészt a speciális pénzügyi eszközök tekintetében, másrészt a Juncker terv tekintetében, és milyen fajta mobilizációt biztosította a Juncker terv pluszban, a Connecting Europe Facility tekintetében. Ez fontos, mert ugye a pénzügyi keret tekintetében Fontos, hogy megvizsgáljuk ezt, hiszen új mechanizmusról is kell majd beszélnünk, ezért ezek a egymáshoz kapcsolt mechanizmusokra meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogy működik a finanszírozás szempontjából. Ugye a Juncker tervezeket ezeket változtatta és érintettem. Még egy megjegyzésem lenne a tekintetben. Látjuk, hogy milyen problémák jelentkeznek a horizontális prioritások tekintetében. Ez egyre fontosabb, és ez persze a bizottsági prioritásoknak megfelel, ugye energia, hálózat, digitális piac, fejlesztési képességeink, alternatív energiafejlesztési képviseink nagyon fontosak, és ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy nem vagyunk elég erősek. Itt is kéne egy kicsit a erőnket használni a finanszírozások tekintetében. Egy kérdésem van a bizottsághoz. Az függelékek tekintetében lesz-e változás, meg lehet -e közelíteni másképp a dolgokat, vagy ezek merevek. Említett egy példát, ez az A vagy egyes függelékben szerepel, most ez lehet, hogy át fog kerülni másik függelékbe. Ennyi megjegyzésem lenne, azért azt még elmondanám, hogy ahogy Márkus Péter is mondta, azt szeretnénk, hogy a bizottság egyértelműen fogalmazzon az éves költségvetés tekintetében, és főleg a pénzügyi keret felülvizsgálatára is gondolva nem igazán volt bátorító a tanácsállás foglalása. Fontos, hogy egy valós felülvizsgálat történjen. Lehet, hogy itt azért befolyásolják ezt a, ezt a vitát, ezt a helyzetet, a, az mm, egyes országok helyzet, politikai helyzetei is. Meg kell nézni, hogy mennyire működött ez jól, milyen problémák merültek föl. Köszönöm szépen, elnök úr! Isabella Dumont. Köszönöm szépen, Isabella Dumont. Grazie. <clears throat> Le Köszönöm szépen. Pozitív megjegyzésekkel fogok élni. Ami elhangzott eddig a prioritásokkal kapcsolatban, a harmadik pályázat tekintetében úgy gondolom, hogy a prioritásokkal egyet kell, hogy értsünk. Az a lehetőség, hogy a projekteket az EFSA-ból is lehessen finanszírozni, ugye a Connecting Europe Facility célja is a foglalkozás növekedés, és ez a, általában a gazdasági növekedést támogatja. Fontosak ezek a hiányos pontok is, amelyek tekintetében az elnök úr nagyon aktív, Top Missing Links, például Olaszország, Szlovénia, Gorícia és Nova Gorica közti átjárás, ahol egy paradox helyzet van, hogy van két olyan vasúti átjáró, amelyek egymáshoz nincsenek összekapcsolva. Ez egy logisztikai probléma, és ezeket, ezt a megoldást ugye európai alapból meg lehetett oldani. Úgyhogy fontos a folyamatosság is, ugye a múltban elkezdett projektek és a jövőbeni projektek között legyen folyamatosság a pályázatokon keresztül. Fontos az is, hogy a belső hajózásra gondoljunk amit aztán össze lehet kötni persze a tengeri kikötőkkel. Úgy gondolom, hogy ezen a területen is kiváló fejlesztési lehetőségek vannak. Ezzel kapcsolatos kérdésem. Mennyire fogják figyelembe venni például az idegenforgalmi hatásokat, amikor ezeket a pályázatokat értékelik? Mert a hajózás tekintetében általában az áruforgalomra gondolunk, de fontos lenne azt is megnézni, hogy az idegenforgalomra ennek milyen hatása lesz, ez a vállalkozók szempontjából fontos lenne, és az FC tekintetében is meg kell vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Karina Deli. Merci, monsieur le, le Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Lidi úrnak a prezentációt. Több kérdésem van. Először is a legfontosabb a nagy projekt kérdése, hogy melyik költségvetési sorokat érinti mindez, az a hatalmas igény, hiszen ezen a héten francia-olasz csúcs találkozóra kerül sor, ami a pályázati felhívásokat is végigvizsgálja, és elmondhatjuk, hogy a költség 8,4 milliárd euró, ami a munkák elindítását lehetővé teszi, és a kibővítés, illetve növelni kell az alapot, hiszen a 40 százalék Európai Uniós támogatásról van itt, szóval ennél a finanszírozásnál. Most pedig azt hangzott el, hogy nem 8, hanem már 10 milliárd euró, euróról van szó. Itt az alapanyagok és egyéb árak változása okozza ezt a növekedést. A bizottsághoz a kérdésem. Egyrészt az ilyenfajta projekteknél valóban a jövedelmezőség reális-e, vagy akár ha gondolunk a foglalkoztatásra, a környezeti hatásokra, és a részvételi demokráciára is, hogyha gondolunk, hiszen ennél a projektnél a Valéde Szúza lakosai nem igazán támogatják ezt a beruházást. A következő kérdésem, hogy a támogatást konkrétan ki kapja? Garantálni tudják azt, hogy a közpénzek, európai közpénzek felhasználását ellenőrizni fogják? Hogy lehet ellenőrizni? És hogy ne kerüljön mafiózó csoportok kezébe? Hogyan lehet elérni, hogy valóban jó felhasználása legyen ezeknek a pénzeknek? Következő kérdésem. Azt mondta a bizottság képviselője, hogy át kell csoportosítani a pénzt, amit nem használtak föl. Ma a bizottság miért nem tette már közé azt a csomagot, azokat a csomagokat, amelyekre valóban szüksége van a tagállamoknak. A meglévő hálózatok karbantartására gondolok, javítására gondolok, és konkrétan a vasúti hálózatra. A jelenlegi helyzet az, hogy még mindig nem veszik komolyan ezt a területet. És az a véleményem, hogy a bizottság a KAP 21-et eh, követően újra fel kell, hogy állítsa ezt a nagy eh, vasúti felújítási programot, vagyis a meglévő hálózat felújítására kell, hogy gondoljanak. Még egy megjegyzésem, a COP21-et említettem, úgyhogy széndiokszid kibocsátás csökkentésére is kell, hogy gondoljunk. Azt szeretném tudni, és a frakcióm, a zöldek úgy gondoljuk, hogy foglalkozni kell a foszilis energia kérdésével. 21. századot éljük, a, mindenki mondja, mindenki említi a KAP 21-et, a bizottság beszédében is elhangzott, de konkrétan, amikor a közlekedésről és az energiáról beszélünk, azt szeretném tudni, hogy mi a helyzet most az ekomobilitással és egy valós fenntartható városi mobilitási tervvel vagyis a finanszírozási terv, amit benyújtottak, bemutattak, abban ez hol szerepel. Tudja biztosítani a bizottság, hogy a ekomobilitás valóban meg tud valósulni, és ne csak az elektromos autókra gondoljunk, hanem a villamosokra, a kerékpározásra, de a szándék az nagyon pozitív, de valamit tenni is kell. És ez ugyanígy igaz a városi fenntartható mobilitásra is, ami szerencsére nem csak az elektromos autókra kon- koncentrálódik. Úgyhogy az innovációt szeretném látni az önök tervében. Köszönöm, elnök úr. Danke sehr. Jetzt Gesine Meister. Köszönöm szépen, Gesine Meister. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Viszonylag rövid lehetek, hiszen több kérdésre kell még válaszolni. Amit Dominik mondott, nos rendkívül diplomatikus volt, ahogy egy francia grand senior, eh, te, grand madame, eh, te, nem, nem, én ebben az esetben e, abszolút porosz vagyok. Úgyhogy a kérdés ugyanis az, hogy az a benyomásom, hogy időközben már hagyományá vált, hogy a CEF forrásokat az EFSZ-re irányítják át. Jó, úgy, az volt az, a véleményünk, hogy megértjük, hogy bizonyos területeken a CEF-től el kell venni forrásokat azért, hogy elinduljon, vagy alapokat lefektessünk, és akkor néhány év múlva majd mondjuk megkapjuk, visszakapjuk máshonnan ezeket a, kér, a forrásokat, és most ez mintha ilyen hallgatólagosan megszűnt volna. Az EFSZ-nél is vannak olyan projektek, ami érinti a közlekedést, és egy sor más is, és nem tudjuk egyszerűen befolyásolni, ezt tudjuk. Persze jó, hogyha általában a beruházásokat támogatják Európában, de mégis jobban szeretném, hogyha a CEF-nél lenne a pénz, mert akkor az valóban a közlekedésre kerül, és és úgy, ahogy szeretnénk. Azt szeretném tehát tudni, hogy mi a helyzet. Most megint hosszú távon majd vigasztalgatnak minket, vagy pedig végre elindulunk abba az irányba, amit mi itt a szakbizottságban kívántunk, és dönt, ahogy döntöttünk. Aztán belátható-e vajon az, hogy mennyi pénzt nem lehet, nem használnak majd fel a projekteknél, mert azt mondtuk, hogy alapvetően csak azoknak a projekteknek adjunk át pénzeket, amelyeket bizonyíthatóan eh, vég, végrehajtanak, és ahogy mondták, most belátható, hogy bizonyos források visszajönnek. Úgyhogy jó lenne, hogyha a többi projektnek is így lenne némi mozgástere. Köszönöm, Wim van de Kamp. Elnök úr, nagyon köszönöm. Az első kérdésemet pont most feltette Gezine Meissner, az irónia, amivel mondja, hogy tehát a use it or lose it elv fontos, tehát vagy felhasználni, vagy elveszíteni, de Gezinéhez kapcsolódva, mit jelent ez a gyakorlatban? Szeretnék egy kicsit többet hallani, vagy lehet-e mondani többet az, az összegekről, mi az, ami visszafolyik, mi az, amit más projektekre felhasználhatunk. A második kérdés pedig a, az FC első tapasztalataival kapcsolatos más mód, ö, mm, közlekedési módozatok, mint bevízi hajózás és közút is bekerül-e az FC-be, mert mindenki attól fél, hogy az FC-t majd igazából csak a közútra fogják használni, nem pedig a vasútra és a, a hajózásra. Úgyhogy szeretnék erről is hallani valamit, hogy ez a két mások közlekedési módozat bekerül-e az FC-be. Köszönöm szépen. Reiner Kun. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is konkrét kérdésem van. A transzeurópai tengelyek és a CEF hogyan reagál egymásra, és milyen összefonódás, milyen kombináció lehetséges az EFSZ-vel a Juncker terv szerint. Tehát az infrastruktúra, támogatást hogyan lehet erőltetni. Jó lenne, hogyha a bizottság vagy a képviselője most néhány projekttel kapcsolatban konkrétan megmondaná, hogy hol állnak ezek. A következő dolog pedig annak idején úgy határoztunk, hogy nem csak a tengeri autópályákat visszük tovább, a Road to Sea miatt, ami persze nagyon fontos, az energiafogyasztás szempontjában is, hogy a közútról a tengerre vigyük át a forgalmat, de van volt egy olyan pont is, hogy a lakosság közlekedési zajterhelését csökkentjük. Elsősorban a vasútra gondoltunk közlekedési zajként, mert ez releváns. Mint egy 6 milliárd eurót terveztünk erre vonatkozóan, tárgyaltunk, és több milliárd euróról, és most vannak eh, nemzeti intézkedések Németországban például a állomány átalakításáról, ami persze észszerű, de hogy működik ez az európai kombinációban? Köszönöm. A következő, aki a listán van, az saját magam. Nagyon örülök annak, hogy a bizottságnál is végre megérték azt, hogy a, a határon átnyúló szek, szakaszoknak fontos szerepe van az Európa összenövésében. Köszönjük, ez megérkezett végre a bizottsághoz, úgyhogy örülök neki. De alapvetően az a kérdés, hogy vajon a bizottság csak a, a pénzt biztosítja, vagy pedig befolyásolhat bizonyos projekteket is. Tudjuk például azt 90 óta, hogy a kibocsátási mérleg az ipar és a közlekedés között 60%-kal romlott. Az iparban 38%-os csökkenés volt, a közlekedésben pedig 22%-os emelkedés, úgyhogy ezért ezeket a forrásokat úgy kell tudni elkölteni, hogy az éghajlati célokat is szolgálja. Két konkrét kérdés. berlin presslau idén lesz illetve idén Preslau Európa kulturális városa, és a közúti, bocsánat, lezárták a vasúti kapcsolatot. Egyrészt tehát a kulturális főváros értéke, ugye az fontos, és ez az európai identitáshoz járul hozzá. Másrészt persze a német részről 50 kilométer villamosítás szakasz, villamosított szakasz hiányzik, de csak a, mindenki az elektromosságról beszél, de csak a villamosautókról beszélnek, de az, hogy a vasúti hálózat 40%-a nem villamosított, az még azért javítható. Hogyan lehet meggyőzni a németeket Megvárom, szívesen megvárom. Tehát hogyan lehet a németeket megvárni, meggyőzni arról, hogy megvan a pénz erre, megkapják, vagy Berlin a, a a, a Berlin közeli hidak megépítése is pontosan emiatt omlik össze. A nemzeti projekt Nürnbergre koncentrálódik, pedig máshogy is lehet, hiszen 1 milliárd eurót kaptunk erre, de csak akkor, hogyha az európai többletérték is szerepel benne. Aztán még egy dolog. A költségek, tudjuk, hogy robbanásszerűen növekednek a, közle, a költségek, és a költségvetési ellenőrzési szakbizottság is foglalkozik ezzel. Jó rendben van az alagutak építése, legalább 30 év is szükség van erre. De hogyha helyreállítják a meglévő szakaszokat, akkor annak mi a költsége, milyen hatékony, milyen gyors, és mekkora a különbség, mekkora sebesség különbséget érnek el vele. Van -e erre befolyása, megteszik-e, és hogyan reagálnak, hogyha mondanak valamit. Mert úgy gondolom, hogy a nagy projektek a közlekedéssel az az érzésem nem is nincsenek összefüggésben. Az építőipari lobby lehet, hogy, hogy erősebb, de mit tesznek? Hogyan tudjuk, hogy miben tudjunk önöknek parlamentként segíteni abban, hogy ezt az európai többletértéket biztosítsuk és leállítsuk az éghajlatváltozást? Ezek voltak a kérdések, és akkor most megadom a szót, hogy válaszoljam. Thank you for, for these many uh, questions that... Köszönöm szépen a sok kérdést, ami mutatja is, hogy mennyire fontosnak tartják ezeket a kérdéseket, és konkrétan ezt az eszközt. Piper úr, sajnálom, elnézést kell, hogy kérjek. Nem láttam se az első, se a második levelet, amit a bizottságnak, a biztosnak küldtek. Úgyhogy ha megtenni azt, hogy egy másolatot elküld nekem közvetlenül, majd biztosítani fogom azt, hogy legyen válasz. Valójában tényleg nem láttam ezeket a leveleket, és természetesen válaszolni fogunk az általános finanszírozás tekintetében. A CEF hatalmas siker. Hatalmas siker, és az biztos, hogy soha nem lesz elég európai finanszírozás, soha nem fog rendelkezésre állni elégséges európai finanszírozás. Hogyha egy kolléga azt a benyomást keltette önökben, hogy van elég finanszírozási lehetőség, hát sajnos ez nem ez a valóság. Mindent megteszünk azért, hogy plusz finanszírozást szerezzünk az eszközhöz, hiszen ez nagyon jól teljesít a kohéziós országok esetében is. A történelemben soha nem volt az, hogy ilyen gyorsan, ilyen hatékonyan tudtuk volna megoldani a finanszírozást, és megadottuk volna az Európai Unió kohéziós részében a project managementet. Az első országok, amelyek az átállás előnyeit élvezik, azok elsősorban a kohéziós országok. Úgyhogy ezt mindenképpen fejben kell, hogy tartsuk, amikor folyik a vita a pénzügyi keret köztes felővizsgálatáról második megjegyzésem. A use it or lose it, a visszaforgatás, az természetesen nem lehet plusz rendelkezésre álló finanszírozásnak tekinteni. Rike úrnak ebben teljesen igaza van. De ez a szabály, amit első alkalommal fogunk használni idén, remélhetőleg lehetővé teszi számunkra, hogy megerősítsük, javítsuk, növeljük az általános a rendelkezésre álló költségvetést a jövő évre vonatkozóan. Úgyhogy fontos lesz, hogy az összes projekt támogató objektív képet adjon arról, hogy ténylegesen hol történik a pénzkötés, a kifizetés, hogy el tudjuk érni, hogy valóban a lehető legtöbb finanszírozási forrás rendelkezésre állhasson. támogatások használata azért, hogy vonzóbbak legyenek a magánbefektetők számára ezek a közlekedési befektetések. Ehhez mindenképpen teljes átláthatóságot kell biztosítani az FC tekintetében. Ez egy valós kérdés, valós téma, és ezt mindenképpen javasolni fogjuk önöknek. Természetesen nem arról van szó, hogy most minden rendelkezés álló finanszírozást berakunk az FC-be. Nem, az elképzelés az, hogy próbáljuk elérni, hogy az FC felhasználása maximálisan közlekedési projektre történjen, de természetesen ezek nagyon magas kockázatú projektek, úgyhogy gyakran egy plusz támogatás növeli a projektek vonzó, vonzerejét. A rikeur úr kérésére úgy tekintet, úgy válaszolok, hogy egy példalistát tudok majd rendelkezésre bocsátani. Olyan példákat fog tartalmazni ez a lista, ahol már sikerült felhasználnunk ezt a lehetőséget, és így nagy pénzügyi műveletek is lehetségesek voltak. A Kali kikötő projektjét biztos, hogy Riké is nagyon jól ismeri, erről a döntés tavaly született. Horizontális prioritások ezt a témát is felvetették. Ez egy olyan terület, ami mutatja szintén, hogy milyen sok finanszírozásra lenne szükség ahhoz, hogy több tevékenység valósulhasson meg az innovatív mobilitás területén. Nekünk nagyon fontos az, hogy maximalizálni tudjuk ezeknek a projekteknek a mértékét és számát. Május vége, június eleje tekintetében fogják megkapni azoknak az értékeléseknek az eredményeit, amelyet most folytatunk. Valójában nagyon vonzó projektekről van szó, alternatív üzemanyagok, városi közlekedés, új mobilitási eszközök tekintetében. Sajnos teljes mértékben nem tudjuk ezeket finanszírozni, hiszen finanszírozási korlátaink vannak de ez egyetemen prioritás a jövőben is, jövőben is támogatni fogjuk, nem csak a felhívásban, az idei felhívásban, hanem remélhetőleg az egyik prioritást be tudjuk majd venni a jövő évi felhívásba is. Függelékek. A függelék ez a függelék. A rendelet az a rendelet. Én ezt nem tudom megváltoztatni, de a rendelkezésre álló helyzetből kell a maximumot kihozni hogy mi a lehetőség az átfogó hálózatok tekintetében, itt azért még jelentős a flexibilitás. Úgyhogy eh, a hiányzó kapcsolatok, a határon, eh, határ mentén felmerülő hiányzó kapcsolatok eh, mindenképpen prioritást élveznek, és ez teljes mértékben meg fog felelni a függelékben szereplő feltételeknek is. Del azt asszony kérdése a teljes gazdasági hatás, ugye például a turizmust említette. Tudnia kell, hogy a legtöbb projekt, amit benyújtanak hozzánk, egy költség jövedelem elemzéssel együtt kerül benyújtásra, és ez természetesen mutatja a projekteknek az általános gazdasági, regionális fejlesztési hatását is, és egyetemben az idegenforgalom az egyik fontos aspektus. Ezt sok ilyen projektben látjuk. Lian Tarina, nagyon sokan kérdeztek erre rá, sőt, sajnáltam volna, hogyha nem említik a Lian Torino kapcsolatot. A finanszírozás mindenki nagyon jól ismeri, és ez is egyetemen a következménye a rendelet tartalmának. Jelenleg már elkülönítettünk 800 milliót a Lyon-Torino kapcsolatra. Annyira érdeklődnek ez iránt önök is, de mások is, hogy biztosíthatom önöket arról, hogy a projekt talán az összes projekt közül a leginkább auditált az összes projektünk közül, Úgyhogy minden egyes ellenőrzési lehetőség itt aktív lesz és rendelkezésre fog állni. Nyomon követjük szorosan e-, ezt a projektet a plusz költségek tekintetében is. Most még ez nem fordult elő, de vizsgáljuk a projektet a, tekintetben is, hogy a projekt által fel nem használt pénzt esetleg hol lehet felhasználni. Ez egy hatalmas infrastruktúrális projekt, és ez az első, ami lehetővé teszi majd a bizonyos más prioritásokból történő átcsoportosítást, visszaforgatást. Úgyhogy részben meg tudjuk oldani azt, amire rákérdezett a képviselőnő egy ilyen mértéki projekt esetén, ami a Lyon-Torino összekapcsolás. Igen, a karbantartás, hát ez is természetesen szerepel a terveink között, hogyha a karbantartási munkákat finanszírozni kívánának, ami a SZEF szerint nem lehetséges, erre vonatkozóan a regionális politikával foglalkozó kollégákkal egyeztetünk azért, hogy az ő eszközük egy kicsit intelligensebb módon a rehabilitációra, tehát nem csak karbantartásra, hanem általános felújításra lehessen felhasználni hajózás és vasúti forgalom tekintetében is. Van egy általános vasúti rehabilitációs terv, a koordinátorok munkája is nagyon sok olyan elemet tartalmaz, ami hasznos lesz számunkra, hogy felmérjük a szükségeket, és lehetőleg egy javaslat találjunk önök elé, a közeljövőben. Alternatív üzemanyagok. Igen, ez valóban prioritás. Hogyha lenne több finanszírozási lehetőség, akkor többet is tudnánk finanszírozni. Ez minden közlekedési eszközt és modalitást érint. És a széndiokszidmentesítés témáját is érinti. Hamarosan a bizottság elő fog állni ezzel a témával, vannak már elképzeléseink a következő közlekedési széndiokszidmentesítési kommunikációnk tekintetében. Az infrastruktúra tekintetében fontos, hogy tisztább legyen, és ez az egyik olyan téma, amiről majd egyeztetni kívánunk önökkel a TENTI napon. Az egyik legfontosabb téma ez lesz a Rotterdami találkozó. Köszönöm. Meissner asszonynak szeretnék válaszolni A közlekedés az eszén belül sikeres. Tehát hibás lenne, ha azt mondanánk, téves lenne, ha azt mondanánk, hogy mi vagyunk a szegény rokon az FC-ben. A, már több mint tíz projekt, közlekedési projekt elfogadásra került az FC-n belül, és már ez több, mint a 30%-ot képviseli, ez volt a maximális lehetőség ennél a szektornál. Úgyhogy jól dolgozunk, jól teljesítünk, és remélem ez fönn fog maradni. És ahhoz, hogy ez fönn maradjon, ahhoz szükségem van több finanszírozási lehetőségre is, azért, hogy néhány nehéz, prioritást élvező projektet is támogatni tudjunk, és megkapja az EFSZ-n belüli finanszírozást ez a projekt kategória is. Az ESZI befogadtatási, befogadási kritériumait nem tudjuk megváltoztatni. Legalább a TNT kritériumok egy részét szeretük volna elfogadtatni az FC-ben is, de ez nem sikerült. Viszont megtehetjük azt, hogy a koordinátorokkal, az Európai Beruházási Bankkal együtt olyan projekteket dolgozunk ki, amelyek prioritást élveznek számunkra és megmondhatom, elmondhatom, hogy rendszeresen együtt dolgozunk az összes folyosó tekintetében azért, hogy biztosítsuk, hogy a prioritást élvező projektek megkapják a finanszírozást az EFSI-ből. Zaj kérdések, Kun úr. A következő pályázati felhívásban 20 milliót már elkülönítettünk a vasúti zaj témájára. Reméljük, hogy plusz összegeket is sikerül majd a következő években találni erre a témára. De a megoldás az nem csak európai szintű finanszírozással kell, hogy történjen. Néhány tagállam nagyon bátor, ambiciózus pénzügyi lépést tett már, amelyek beváltak tavaly végén egyetemültettük a mi megközelítésünket, aminek az alapja, hogy felhatalmazást adunk az összes vagon felújítására bizonyos években, bizonyos időszakban, ami lehetővé teszi, hogy a probléma megoldódjon, hiszen bizonyos Európai Uniós területeken ezek nagyon akut problémák. Egy javaslattal fogunk élni, ez egy technikai javaslat lesz, ez része a interoperabilitási technikai standardok témájának. De az első vasúti csomag, amit most szavaztak meg, lehetővé fogja tenni számunkra, hogy a teljes vagonflottára a felújítást be tudjuk illeszteni. Hát reméljük, hogy 2020, 2021, 22 re az összes vagont fel lehet újítani, és ez néhány ország számára plusz lehetőséget fog adni azért, hogy a fel nem újított vagonok használatát a saját hálózatukon letiltsák. Végül, elnök úr, a hiányzó láncemek. Meg kell még vizsgáljuk jobban a tényleges helyzetet. Az ön személyes munkáját is felhasználjuk, azokat a tanulmányokat is, amelyeket az elmúlt években a parlament készített. Reméljük, hogy idén júniusban a tentő napon lesz egy panel, ami ezzel a témával foglalkozik, az összes hiányzó láncszemmel, amit meg fogunk vizsgálni, és annak alapján remélhetőleg célzott pályázati felhívást tudunk majd közzétenni, azért, hogy döntő lépések történjenek a hiányzó láncszemek felépítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A, megvannak a válaszok, de van azért, megkaptam a válaszokat, de mégiscsak van egy kérdésem, nem a nagy projekteknél. A szemeringi, vagy a korai alagutat is említhetném. A Torinova futó 12 milliárdos költségű projektre azt mondja a francia kormány, hogy 26, és a tartományok csak azt mondják, hogy 40%-ot tudnak ebből finanszírozni. Hogyha ez az eset, akkor valóban a, a, a, a Torinova futó alagútat valóban akkor lehet megépíteni egyébként semmit. Németországban pedig ugye próbálunk néhány perc időmegtakarítás miatt több milliárdos projekteket megvalósítani, ez pedig nem valós helyzet. Az alternatívákat is elemzik ez a kérdésem a, a Torinóval kapcsolatban, vagy a Szemeringi a Szemeringi alagutat, ami a Pannon Alföldön. Már a szó mutatja, hogy, hogy milyen környezeten építenek alagutat. Tehát, hogyha öt éve valami már kés, és tíz perce hosszabb egy régi, öt éve készen lévő útnak a felújítása, akkor nem biztos, hogy milliárdokért érdemes egy új alternatívát megvalósítani. Tehát, hogyha, tehát kérdés, hogy ilyen, ilyen alternatívákat végig gondolnak, és ha igen, mi a tagállam reakciója? Uh, Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy az alternatívákat a CEF szabályozásnak és a TNT hálózatnak megfelelően állapítottuk meg annak idején. Ugyanakkor folyamatosan változnak a körülmények. A nagyobb projektek úgy haladnak, ahogyan arra számítottunk, és biztosítani fogjuk ezek finanszírozását a 40%-os arányig, ahogyan arra kötelezettséget is vállaltunk, és ahogyan a hálózatépítési eszközről szóló szabályozás azt kimondja. Hogyha ezen projektek közül valamelyik elbukik, vagy jelentősebb késedelem következik be, vagy bármiféle probléma, akkor természetesen a körülményeknek megfelelően kiigazítjuk az elérhető finanszírozást, és adott esetben akár eltérő konklúziókat vonunk le az eredetikhez képest. A munkaprogramok, amelyeket létrehoztunk, dinamikus dokumentumok, amelyek a projektek valós idejű állását írják le, illetve a finanszírozási prioritásokat. Mi tehát mindenképpen el akarjuk érni azt, hogy ezek a munkaprogramok valós idejűek legyenek, folyamatosan frissítjük őket, és ezen dokumentumok révén tudjuk a fellépésünket kiigazítani, hogyha erre szükség van. Természetesen szükség van egyeztetésre, a következő pénzügyi időszakra felkészülve lefolytatjuk majd ezeket, hiszen új döntéseket kell majd hoznunk arra vonatkozólag, hogy mit finanszírozunk és miféle finanszírozási eszközzel kívánunk élni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm még egyszer az előadást, köszönöm a kérdéseket és a válaszokat, és ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. A következő témára térünk át, Szociális dömping az Európai Unióban, az EMPL számára készítünk véleményt. Jens Nielsen a jelentéstevő, ő kapja most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretném szemléltetni a helyzetet, el szeretném mondani, hogy hogyan néz ki a helyzet. A véleményt ugye az EMP szakbizottság számára készítjük, az EMPL az illetékes szakbizottság ebben a kérdésben. Szeretném elmondani teljesen világos, hogy kizárólagos az illetékességünk ebben a kérdésben, illetve hat különböző területen közös az illetékesség, illetve a hatáskör. Ezekre a területekre fogunk elsősorban kitérni, és persze a plenáris ülésen is meg kell majd vitatni ezeket a kérdésköröket. Az árnyék jelentéstevőkkel két ülést tartottunk összesen, 236 módosító érkezett be, 13 kompromisszumos módosítón dolgozunk az árnyékjelentéstevőkkel, és arra számítok, hogy holnap még tudunk egy árnyékjelentéstevői ülést tartani. Remélem, hogy ez lesz az utolsó ilyen ülés. Kezdettől fogva abból indultam ki, és újra és újra hangot adtam ennek, hogy itt elsősorban egy dologról van szó, mégpedig pedig a hatályos jogszabályok végrehajtásáról az összes tagállamban. Valamint arról van szó, hogy a szabályok végrehajtásának hatékony kontrollját, ellenőrzését is meg kell valósítani. Mielőtt magáról a véleményről beszélnék, illetve a véleményben különösen fontos pontokról beszélnék, szeretném elmondani azt is, hogy az egyeztetések során világosá vált, hogy a szociális dömping olyasmi, amit nagyon különbözőképpen ért- értelmeznek sokan. A saját régiómból hoznék egy példát. Észak-Svédországból származom, ez egy Norvégiával szomszédos terület, és ez egy olyan terület, egy olyan régió, ahol már 50 évvel ezelőtt megszűntek a határellenőrzések. A bérhelyzet és a szociális körülmények, adottságok jóval kedvezőbbek Norvégiában, mint Svédországban. Abban a városban, ahol én voltam polgármester, az történt, hogy egyszerűen Norvégiába vándoroltak el a az egészségügyi dolgozók, a nővérek, ugyanis ott jobb a bér, jobbak a munkakörülmények, és így tovább. Ennek következményeképpen az én régiómban hiány alakult ki, munkaerő hiány, és nyilvánvalóan ez szorosan összefügg a munkavállalói mobilitás kérdésével. Az egyik választóm azt mondta nekem, hogy most meg kell emelni a béreket a mi régiónkban is, hiszen gyakorlatilag a szakszervezetek ezt kiharcolták. A bérhelyzet tehát más a mi régiónkban, mint Norvégiában, és ez esetleg szociális dömpinghez vezethet. Fontos szem előtt tartani az ilyen jellegű példákat is. A norvég vállalkozók gyakorlatilag tisztességtelen versenyfeltételeket teremtenek, hiszen itt tisztességes versenyről már nem beszélhetünk. Tehát akár ezt a fajta gyakorlatot is nevezhetnénk szociális dömpingnek. Sokféleképpen lehet tehát értelmezni a szociális dömpinget, de egy dolog biztos, a szociális dömping és a tisztességtelen verseny gyakorlatilag ugyanazt a jelenséget írják le. Tisztességes versenyt akarunk, olyan szabályok mentén, amelyeket az összes tagállamban végrehajtanak az illetékes hatóságok. Azért mondom ezt, mert szerintem fontos itt látni azt, hogy a szociálpolitikában és a bér alakításában nemzeti hatáskörökkel vannak dolgunk, van dolgunk. Ez azzal függ össze, hogy a munkaerőpiac struktúrája eltérő a különböző tagállamokban, ezt a helyzetet kell valahogy kezelnünk. Ezt pedig úgy tesszük, hogy szabályokat hozunk, például a munkavállalók kiküldetésére vonatkozólag az Európai Unión belül. Ami a közlekedést illeti, a közlekedés különösen nehéz terület, hiszen a közlekedés per definíció nem határokon átnyúló tevékenység, ezért ezen a területen mindenképpen közös szabályokra van szükség. Úgy vélem, a hatályos szabályokat végre kell hajtani, és a végrehajtást ellenőrizni kell, ezt tartom továbbra is a legfontosabbnak. Más részről azonban van egy fajta összefüggés az utasok biztonsága és a munkafeltételek, valamint a szociális feltételek között. Szerintem e két vetület között világos összefüggés tapasztalható. Ami a véleményben megfogalmazott egyes pontokat illeti, Áruszállítás egy olyan terület, ahol rengeteg szabály létezik már, gondoljunk a kabotásra, kabotásra és egyebekre, de néha nagyon nehéz a szükséges ellenőrzéseket végrehajtani, például a kabotás szabályok betartásával kapcsolatosan. Nem gondoskodtunk megfelelő felügyeletről. Ezt a felügyeletet már pedig biztosítani kell annak érdekében, hogy az áruszállításban a kabotás szabályok és egyéb szabályok betartatását, illetve betartását ellenőrizni tudjuk. Tehát egyfajta felügyeletre van szükség. Úgy gondolom, egy ilyen felügyeletet meg tudnak szervezni a tagállamok. A véleményben megfogalmaztam továbbá azt is, hogy az ellenőrzések javíthatók, például az új technológiák alkalmazásával. A digitalizáció nem jelent kisebb vagy nagyobb bürokratikus terhet, sokkal inkább azt jelenti, hogy a hatóságok számára könnyebbé válik a megfelelő kontrollok, ellenőrzések végrehajtása. Úgy vélem, hogy a kereskedelmi jellegű közlekedést alá kell vetni ilyen ellenőrzéseknek. A digitális technológiák szerintem megkönnyítik a hatóságok dolgát ebben. Stratégiára van szükség továbbá a légiforgalom vonatkozásában. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megfelelő munkakörülmények megteremtésére vonatkozó szabályok végrehajtását meg kell követelni a légitársaságoktól, ugyanakkor európai szintű egységesítése is szükség van. Egységesíteni kell a fogalmakat Európa szerte a légiforgalomra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült a különböző frakciók véleményét is figyelembe venni a szöveg megfogalmazása során, hiszen fontos, hogy meglegyen a kellő többség a szöveg elfogadásához. Persze nem sikerül mindent felvenni a szövegbe, hiszen a politikai vélemények azért igen csak eltérnek, de szerintem mégiscsak sikerült egy világos üzenetet megfogalmaznunk a véleménnyel. A Transzakbizottság azt mondja, hogy ez egy fontos téma számunkra, támogatjuk a tisztességes versenyt, de ellenezzük a szociális dömpinget. Köszönöm. Köszönjük, Markus Péper következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is. Elsősorban azt, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki, és hogy a frakcióknak az ötleteit is befogadta. Néhány héttel ezelőtt több EP képviselővel szerveztünk a szociális dömping sújtotta teherautó sofőrök egy delegációját, és meg kell, hogy mondjam, hogy szigorúbb minimális normákat kértek a külföldi tartózkodásra, a vezetési és pihenőidőkre, ez mind rendben is van, de a probléma, ahogy kikristályosodott, nem a minimális normák, szintje volt, hanem az ellenőrzés. Az ellenőrzés a tagállamokban, a tagállamok után, és hogyha ez nem működik, akkor akármilyen magas szintű normákat határozunk meg Európában, az egész tulajdonképpen a kutya vacsorája. Egy dolgot szeretnék még elmondani, nem minden közlekedési vállalat használja ki a sofőrjeit. Vannak példaértékűen működő logisztikai vállalatok együttműködnek a szakszervezetekkel, a sofőrökkel, és nagyon jó, szociálisan jó modelleket dolgoznak ki, de azért van más példa is, úgyhogy mivel európai dimenzió is vannak ennek, ezért európai gondolatokra is van szükség ahhoz, hogy a szabályokat érvényesítsük is az állásfoglalásról. Üdvözöljük rendkívüli módon azt, hogy a közlekedési szakbizottság saját hatásköréhez ragaszkodik, hogy a foglalkoztatási szakbizottság ne avatkozzon csak úgy be a az egyértelműen közlekedési kérdésekben. Szerintem is fontos, hogy ezeket a dolgokat ö, saját magunk számára is tisztázzuk. A konkrét tartalmak, tartalmakról hangsúlyozni szeretném, hogy az előadó eredeti tervezetében nagyon sok ötletünk bekerült kompromisszum formájában, úgyhogy úgy gondolom, hogy végeredményben igen nagy többséget kaphat az állásfoglalás. 18 kompromisszum van, újakat kaptunk még tegnap is, azokat majd holnap mutatjuk be, néhányról még meg kell azonban állapodnunk. Az világos, hogy az új, a, a bizottság új hatáskörei az ellenőrzés terén nem lehetségesek. Úgyhogy a jelentésben nem is szerepelhet. Ez éppen ezért, hiszen az teljesen téves elvárásokat gerjeszthetne, amiket nem lehetne majd teljesíteni. Tehát a szubszidiaritás elvét megköveteljük, a tagállamoknak muszáj az ellenőrzést végrehajtani és érvényesíteni kell. Úgyhogy erről a, a bizottság, ezzel kapcsolatban a bizottság koordinációt végezhet, hiszen rengeteg olyan dolog van, ahol problematikus eseteket ki lehet választani, és megoldási javaslatokat eh, rá eh, kidolgozni. Erre igenis eh, kidolgozhat. Úgyhogy nem új közúti e, szervekre vagy szabályokra van szükség, hanem a meglévőeket megfelelő ellenőrzéssel kell megtölteni. Ez nem tárgya a vitának, hanem ez mm, olyan dolog, amit esetleg később is tisztázhatunk, hogyha szükség van rá, de nem a szociális dömping címszava alatt, vagy nem a szociális jogalkotás végrehajtásának keretében. Szerintem nem oda való. Az is jó, hogy törölték a, a hosszú évek óta tartó vitás kérdéseket. Úgy gondolom, hogy sikerül majd Nielsen úrral megállapodni, frakció módosítóira vonatkozóan is biztos vagyok, hogy a Szociális Szakbizottsága megfelelő megoldást találunk. Köszönöm szépen, Robert Zile. Uh, Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném, amit Jens Nielsen mondott. Az eljárás rendkívül demokratikus volt. Volt uh, több árnyék jelentéstevői találkozónk is, úgyhogy semmi panaszom nem lehet az eljárásra. A legutóbbi árnyék jelentéstevői ülés után is javult még a helyzet. A hármas kompromisszumban például sikerült a protekcionista intézkedéseket is megemlíteni, amelyeket néhány esetben indokolatlanul alkalmaznak a tagállamok. De az egyeztetések, megbeszéléseket követően és azt látom, hogy nem annyira a TRAN szakbizottság álláspontját képviseljük, tükröztetjük a jelentésben, hanem inkább a foglalkoztatási szakbizottság szempontjaira tértünk át. Látni kell azt is, hogy a különböző közlekedési ágazatokban nagyon eltérőek a körülmények, itt pedig megpróbáltuk egy kalap alá venni a különböző közlekedési módozatokban megmutatkozó munkakörülményeket, amit nem tartok helyesnek. A négyes kompromisszumon szerepel az is, hogy például több nőt kellene a közlekedési ágazatban alkalmazni. Ugyanakkor nem esett szó arról, hogy a különböző tagállamokban egészen más és más körülmények között léphetnek be például a fiatalok a munkaerőpiacra. A földközi tengeri térségben hatalmas a fiatalok körében megmutatkozó munkanélküliség, itt egészen más a helyzet, mint más tagállamokban. Szerintem ez a különbségtétel fontos lenne, Hangsúlyozni kellene továbbá, hogy le kell bontani az akadályokat, amelyek a munkaerőpiaci hozzáférést akadályozzák a fiatalok esetében. Úgy gondolom, jó lenne ezt is egy kompromisszumban megfogalmazni. Ami a hatos és hetes kompromisszumot illeti, itt szerepel az az elgondolás, hogy bizonyos vállalkozásokat ki kellene zárni az ágazatból, egyfajta fekete lista ként. Szerintem ez nem felel meg a piaci körülményeknek. Szerepel továbbá a postafiók cégekre vonatkozó utalás a szövegben. Ezek inkább jogi megfontolások, és szerintem az egységes piac fragmentálásának irányába haladunk. A nyolcas kompromisszumban az áll, hogy egy adott cég külföldön csak határozott ideig végezhet tevékenységet, szerintem ez sem jó. Az egységes piactól való elmozdulást jelenteni ez. Ami pedig a norvégiai kedvezőbb körülményeket illeti, amelyekről a jelentéstevő beszélt, Lettországból is egyre többen mennek Norvégiába, dolgozni. De hát egységes piacról van szó, a munkaerő mobil, szerintem ezen kereteken belül kell megvizsgálnunk azt, hogy mit tudunk tenni. Azt is láthatjuk, hogy nem reális elvárás, hogy a különböző tagállamokban ugyanaz legyen a bér szint. Hatalmas a körülmény, hatalmasak a különbségek a tagállamok között, akár itt a parlamenti asszisztensek körében is. Egészen mások a bérek, és ez a szabályoknak megfelel. Egyfajta diszkrimináció történik. A tramban pedig általában nem látjuk az erdőtől a fát, vagy a fától az erdőt, és sokszor nem az egységes közlekedési térség szempontjait hangsúlyozzuk a szövegeinkben. Köszönöm. Köszönjük Pábel Telicska. Köszönöm szépen, és köszönöm Nilsson úrnak is. Én is szeretném felhívni a figyelmet arra a helyzetre, arra a tényre, hogy nagyon nyílt vitát folytatunk. Az előadó készen állt arra, hogy elfogadja az árnyék előadók véleményét. Természetesen a véleménykülönbség egyes témákban fönnmarad. Az előadónak teljesen teljes joga van arra, hogy bizonyos olyan véleményeket ne vegyen figyelembe, amelyek nem felelnek meg az ő elképzelésének. Azt is szeretném elmondani, csatlakozva ahhoz, amit maga Nészen úr mondott, hogy a nagy többség véleményét kell, hogy kövessük. Az előadó készen áll erre, ez azt is jelenti, hogy azért még van előttünk munka. Néhány lényeges témát említenék. Holnap lesz árnyék előadói egyeztetésünk, és talán ez az árnyék előadói találkozó előtt a részletekben nem kellene belemennünk. Az első jelentős témánk. Először is úgy érzem, hogy nincs meg a megfelelő egyensúly a szociális foglalkoztatási és a piaci uh, aspektusok között. A megfogalmazás, a cél az létezik, ugye korrekt, fair, tisztességes versenyt akarunk, de azért arra gondolunk, amit a kollégák már mondtak, lehet, hogy az is jogos, hogy nem annyira a tran vonalát követjük, hanem inkább a piaci aspektusokat hangsúlyoztuk, de hát ezt meg lehet majd oldani a szövegben. Az egyetemű, hogy senki nem támogatja a szociális dömpinget, Nielsen úr is mondta, a, ennek a definíciója eltérő lehet, erről kell majd, hogy beszéljünk holnap, hogy biztosítsuk azt, hogy tényleg szociális dömping témákról beszélünk, és nem bizonyos célokról, különbségekről, vagy pedig komparatív előnyökről, hátrányokról a belső piacnak ez is része. Harmadik téma, amit említeni szeretnék, néhány bekezdésben azt hiszem Téler úr is erre utalt, túlmegyünk azon, ami az EU kompetenciája. És ismételném azt, ami már elhangzott, hatos kompromisszumos módosító indítványban felhívjuk a bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják ki az összes közlekedési területen a szociális dömping helyzetét, mivel ez súlyosbodott, és hogy állítson föl szankciókat az európai szabályok megszegése esetében, stb. stb. Kicsit összekeverjük itt a kompetenciákat, a tagállami és az európai kompetenciákat. Számomra ez a legproblémásabb kompromisszumos módosító indítvány a teljes szöveg tekintetében, és tényleg örülnék annak, hogyha sikerülne ezt holnap átfogalmazunk. Az árnyék előadók vélemény eléggé osztott ebben, és nem tudom, hogy találunk-e már meg, majd megoldást. Szociális dömpingről beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek abszolút ugyanolyan jogai, és ugyanolyan munkakörülményei, fizetése, stb. kell, hogy legyen. Nézen óra beszéltünk erről az utolsó találkozáson. Egyiséges mozgásteret és azonos lehetőségeket kell, hogy biztosítsunk mindenkinek. Ezt kellene a szövegben átvinni, mert most ez így nem szerepel a szövegben. Elnök úr, ennyit szerettem volna most mondani. Tudnék más témákat is említeni, de ezek a témák inkább az elő, árnyék előadókra tartoznak, és először az árnyék előadói találkozón szeretném ezeket megbeszélni. A célvonaltól nem vagyunk messze, szerintem két problémás kompromisszumos módosító indítvány van, és van még kettő-három, amit egy kicsit pontosítanunk kell, Úgyhogy még mindig a, megvan a reményem, hogy sikerül egy olyan szöveget összehoznunk, ami erős többséget kap holnap az árnyék előadói egyeztetésen. Köszönöm. Konečná. Köszönöm szépen, Katarina Konečná. Vážený pane zpravodaji, děkuji vám za vaši zprávu. Jsem si Köszönöm szépen, köszönöm a véleményt. Tudom, hogy ilyen érzékeny kérdésről nehéz véleményt írni, legalábbis a parlament jelenlegi helyzetében, és nehéz összeegyeztetni a véleményeket. A teljes problémával kell foglalkozni, és tudom, hogy meg fogják védeni ezt a szöveget. Hát itt nincsenek kétes kérdések ebben a szövegben. A lényeg, hogy a tényekre korlátozottjunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a biztonság, konkrétan az utasbiztonság és a munkahelyi körülmények integrálódtak a közlekedési szektorban is. A szövegben, hogyha ilyen témákban a mely megengedő megfogalmazást használjuk, az nem megfelelő. Azonos lehetőségeket kell biztosítani, a level playing field rendkívül fontos téma ebben a tekintetben, nagyon sok módosító indítványal egyetértek, amit bevontak a kompromisszumos módosító indítványba, de azért szerintem egy kicsit egyszerű a megfogalmazás néhány helyen. Például a 2014-esben említenek egy számot, a múlthoz képest 10%-os növekedés van a kötökedési területen foglalkoztatottak tekintetében, és felmerül ugye a kérdés, hogy miért külföldön dolgoznak, nagyon sokan ebben a szektorban. Hogyha ugyanazért a munkáért egy másik országban más pénzt kap valaki, akkor ez nem igazán tisztességes, nem törvényellenes, de az azonos munkának az értékelése más, hogyha valaki kiküldetésben dolgozik. Nem hiszem, hogy azt kéne mondanunk, hogy automatikusan szociális dömpingről van szó, hogyha eltér a fizetés. Ez persze így van. De hogyha a verseny nevében próbálják változtatni a fizetéseket, az nem egyeztethető össze az Európai Uniós célokkal. A modern technológia bevezetése azért, hogy javuljanak az ellenőrzések a közlekedési szektorban, ez is szerepel, hogy jobban lehessen monitorozni a munkaidőt, és hogy biztosítani lehessen, hogy a törvényeket teljes mértékben betartják. Ezt mind támogatom. Mindannyian úgy gondolom, hogy kipihent sofőröket szeretnénk látni az utakon, ez a közúti biztonságot is szolgálja, a közlekedési biztonság és a pihenőidők szorosan kapcsolódó témák. Az szeretném megköszönni mindenkinek a vitában elhangzottakat. Köszönöm. Zöjjött Karim Madeli. Szépen Karim Madeli. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslatokért, a kompromisszumos módosító indítványokért. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Juncker úr úgy gondolja, hogy a bizottságnak az utolsó lehetősége van, azért a szociális dömping kérdésétől nem tekinthetünk el. Miért? Ezt vagy szociális dömpingnek, vagy kizsákmányosnak tekintjük, de pont ez az a téma, ami megölheti az egész európai építkezést. Nagyon sokszor foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de soha nem történt semmi, vagy legalábbis nem történt elég. Sajnos a állampolgáraink elvesztik a bizalmat, pedig bizalommal kéne, hogy forduljanak Európa felé, azért, mert Európa védi az állampolgárokat, védi a fizetésből élőket. Második megjegyzésem. Katasztrofális a helyzet, ha megnézzük a fizetéseket. Lefelé haladnak a fizetések. Aztán az egészségügyi munkai körülményeket, ha nézzük, hát ez botrányos. A borzasztó helyzetben, méltatlan helyzetben dolgoznak az emberek. Bizonyos közúti sofőrök olyan folyamatos nyomás alatt állnak, sokan a munkaadó részéről, hetekig úton vannak, elfogadhatatlan körülmények között kell, hogy dolgozzanak, anélkül, hogy hazatérhessenek a családjukhoz meghallgatom a kollégáimat, igen, ez ettől függ, meg attól függ, meg a tagállami jogalkotás, stb. És Ziller úr nagyon jó példát adott, mert beszélt az európai képviselők fizetéséről. Ugye harmonizációs cél áll előttünk, ugye az olaszok például, olaszokat ez jobban érinti, stb. Akkor ez, ez itt bátorság kérdése szerintem. A második megjegyzésem. Minimumokra szükség van, szociális minimumra szükség van, standardokra szükség van, azért, hogy mindenki ezeket a küszöböket tiszteletben tartsa. Amikor minimumokról beszélünk, akkor fizetési feltételekről is szó van, elnézést, munkakörülményekről is szó van, hogy a képviselő, hanem fiz- és fizetésekről is, és így tudunk előrelépni. Az ellenőrzés rendkívül fontos. Sajnálom, de muszáj megerősíteni az ellenőrzéseket, és támogatni kell a harcot az tisztességtelen verseny ellen. Az európai közlekedési vállalkozók között ez a tisztességtelen verseny sajnos fennáll. olyan szabályokra van szükség, illetve arra van szükség, hogy a szabályokat jobban tiszteletben tartsák. A meglévő szabályok jók, nem új szabályokra van szükség. Jobban kell ellenőrizni ezek betartását. És következő megjegyzésem, hogy a kollégák azt mondják, hogy nem, nem értek egyet, nem kell fekete listát felállítani, de a fekete lista már megvan a légi társaságok tekintetében. Hasonló módon, akik tisztességtelen játszanak, azokat a cégeket nevezzük meg, és így pluszértéket adunk azoknak, akik tisztességesen mennek bele a játékba, tiszteletben tartják a szabályokat. Rá kell világítani egyébként a kapcsolatokra is, a felelősség kérdésére a teljes lánc mentén. Zéler úr egy érdekes dolgot mondott, egyetértek vele, az összes közlekedési szektoron belül, és beleértve a légi közlekedést is. Nézzük meg, mi történt a Ryanair-rel. A tengerhajózás területén is ezt figyelembe kell vegyük, hiszen a kizsákmányolásnak egy modern módja alakult ki, van nagyon sok nem bejelentett dolgozó, és ez drámai. Az, hogy lesz holnap egy munka, találkozott nagyon pozitív, a közlekedési szakbizottságnak olyan véleményt kell adnia, amire az állampolgárok azt mondják, hogy igen, bravo, ezt akartuk látni. Mert holnap már, a jövőben már nem lesz lehetőségünk, hogy rendbe tegyük ezt a helyzetet, mert holnap az lesz a kérdés, hogy vagy megvédjük az európai kérdést, és Európa védi az állampolgárokat, vagy Európa le lesz bontva. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm Péter Lundgren. Tack, eh, ordförande. Jag vill eh, börja med att tacka Jens Nilsson. Köszönöm szépen. Először én is nagyon megköszönöm az előadó munkáját. Kiváló volt az együttműködés, nagyon jó vitáink voltak, úgyhogy holnap is meg az elnyék előadókkal van fogunk. Az Európai Unió e kérdéskörben valóban útkereszteződésben áll, vagy megfelelő szabályokat és jó munkafeltételeket akarunk, vagy pedig nem akarunk. Tehát az az út, amin most elindultunk, mégiscsak olyan, amiről úgy gondoljuk, hogy e, alapvetően rendben van, de különböző feltételek vannak és ezért a tagállamok között verseny van. Pontosan azért, mert a, az alkalmazottak különböző feltételek mellett dolgoznak. Úgyhogy ezért az Európai Unióban a választási részvétel, a választásokon 50%-nál kevesebb, egyre élesebb hangok vannak. Svédországban pedig meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon eh, meggyengült a bizalom az EU iránt. Úgyhogy a kabotás és a kabotás betartását ellenőrző szab- területen valóban a szabályozásban végre elépre kell lépni, mert a szociális dömping a, a közúti teherszállításban igenis jelentős. Fontos az ágazatban, hogy fiatalokat is vonzunk, foglalkoztatást vonzó formában tudjunk kínálni, illetve vonzó foglalkoztatást kínáljunk. De most a fiataloknak tulajdonképpen nem mondhatunk más, csak annyit, hogy ha valaki kamionsofőrként akar dolgozni, akkor az is lehet, hogy egy hónapig a kamionjában fog élni, anélkül, hogy bárkit látna a családjából vagy a barátaiból és hogyha mindemellett épp hogy megépül, megél, az is baj. Aztán vannak a problémák, ugye nincsenek parkolók, a higiénés feltételek nem kielégítők, szóval ez nem vonz fiatalokat. Arról van tehát szó, hogy egyértelművé kell tenni, hogy álljunk igenis ki a tisztességes versenyért. És pont a közlekedési ágazatban állapítható meg újra meg újra az, hogy a régi tagá, az egykor régi tagállamok most egyre inkább azt tapalják, hogy a, az új tagállamokból jönnek a vállalkozók, vállalkozások, és élesítik a szigorítják, súlyosbítják a versenyt, hiszen nagyon sok olyan alkalmazottuk van, akik sokkal alacsonyabb árért vállalják el a munkát. Ez van nálunk is, hazámban a külföldi munkavállalók megpróbálnak Svédországban bekerülni a piacra, megpróbálják korlát, tehát megpróbáltuk a munkafeltételeket fenntartani, a fizetéseket is, de nagyon gyakran egyszerűen mégis ezen kívül van a verseny. Ezért mondom, hogy útkereszteződésben vagyunk, útelágazásnál különbözőek a munkafeltételek, és egyszerűen arról kell, hogy szó legyen, hogy tisztességes munkafeltételeket és tisztességes életszínvonalat biztosítsunk mindenki számára ezen a területen. Egyébként pedig egyre inkább el fogunk távolodni, egyre kisebb bizalom lesz az EU iránt. Köszönöm szépen, Lukas Jevszka kollega. Köszönöm szépen újra a szociális dömpingről tárgyalunk, és mindenek előtt az a kérdésem a bizottságtól, hogy hogyan definiálják a szociális dömpinget. Meg kell, hogy mondjam, hogy a weboldalon találtam egy definíciót erre, de szeretném világosan tudni azt, hogy miről is beszélünk. Mert, mint mondtam, soha nem láttam magát a definíciót, és elég egyéni az, hogy ki mit ért rajta. Nem arról van szó, hogy a versenyt meg akarnánk szüntetni, vagy arról, hogy az Európai Unió értékeitől eltávolodnánk. Egyértelműen tudjuk, hogy minden egyes tagállamban vannak olyan vállalatok, és igazából az ügyfelek is az, ezeket választják, a megbízásnál. Tehát eh, vannak olyan váltalatok, amelyek mindig alá kínálnak. Tudom, hogy ismerik ezt a példát, de mégis a K4-es, bocsánat, ha almát veszünk, akkor is eh, különböző áron kerülnek a, a piacra. A kereforban egészen más az ára, mint más országokban, és ott is kérdezhetnénk, hogy miért nem azonos a, az ára az almának. Nyilvánvalóan a jobb munkafeltételek És nagyon helyes, hogy harcolunk a, a kamionsofőrök és a sofőrök munkakörülményeiért. Elnök úr, ön is megszervezett egy meghallgatást, ahol különböző tagállamokból eljöttek a kamionsofőrök képviselői, és elmondták, hogy milyen visszaélések vannak. A nyugati államokban vannak a visszaélések, és ezek a nyugati cégek fizetnek alacsonyabb bért a Bulgáriából, Lengyelországból vagy más keleti országokból származó sofőröknek. Persze, a visszaélésekkel szemben fel kell lépni, van eh, erre jogi eh, lehetőség is, vannak eh, minden tagállamban hatályos ellenőrzésre vonatkozó törvények, amiket át kell, végre kell hajtani különböző feltételek vannak, van olyan ország, mint Bulgária, ahol órabért kapnak a sofőrök, Lengyelországban havi bért. Tehát gratulálok igazából az előadónak, mert nagyon nehéz munkát e, tudhat maga mögött, és az árnyék előadóknak is gratulálok. Komoly téma ez, és értem azt is, amit a kollégák a többi tagállamból elmondtak. Értem. Nyilván ők is nyomás alatt vannak, ezt értem. De a tagállamoknak nyilvánvalóan más fenntartási költségei vannak. Skandináviában egészen más az adó kulcs, mint nálunk. Összehasonlíthatatlan dolgok ezek. Nem lehet közös nevezőre sem hozni mindezt, de De ha ma itt van a bizottság és tárgyalunk velük, akkor a szociális dömping definíciójára szeretnék rákérdezni. Tehát a másik pedig az Európai Bizottság képviselőjétől kérdezem szintén múlt héten kedden, a bizottság a kiküldetés irányelvre vonatkozó módosításokat terjesztett be. A kérdés, A kérdés az száz az, hogy a bizottság a, a, a kabotást és a közlekedést fogja csak tárgyalni, vagy más kérdéseket is. Szeretném tehát elmondani, hogy a, mondják meg, hogy milyen státusza lesz a kamionsofőröknek, azoknak, akik transnacionális környezetben dolgoznak. A tagállamoknak az 561 per 2006-os módosításokat a tagállamok, tehát az 561 per 206-os szeretnék a 2006-os szeretnék a tagállamok módosítani. Itt a pihenőidőkről van szó, arról, hogy a pihenőidőket otthon is igénybe lehet venni. Az Európai Bizottság és a bizottság ezt módosítani akarja. Köszönöm szépen. Krisztin. Eh, eh, on le voit, le... Köszönöm. A közlekedésben a dömping nagyon problémás a dolgozók, a szociális modell, a biztonság eh, tekintetében is. Nagyon sok állampolgárt aggaszt a helyzet, és itt a szakbizottságban is nagyon sok képviselő különösen érint ez a kérdés. Ezt is mutatja, hogy milyen sok módosító indítványt nyújtottak be. Nielsen kolléga és az árnyék előadók munkáját szeretném megköszönni és dicsérni. 18 kompromisszumos módosító indítványt tudtak összeállítani, ez is mutatja, hogy milyen hatalmas munkát végeztek. Azok a témák, amelyekkel eddig foglalkoztunk, mind aggályosak. Múlt pénteken Franciaországban történt egy ítélet, egy tartományi bíróság részéről, és ez nagyon keményen lépett föl egy közlekedési céggel szemben 30 év börtönre ítélték, és pénzbüntetésre is, hiszen ezer lengyel, román, portugál állampolgárt alkalmaztak sofőrtként, annélkül, hogy tiszteletben tartották volna a kiküldetési irányelvet. Franciaországban dolgoztak, és ez egy olyan kérdés, ami az is, azt is mutatja, hogy milyen mértékű ez a kérdés, és hogy az európai irányelveket és rendeleteket mindenképpen tisztelben kell tartani, és be kell tartatni. És hogyha csak a tagállamokra számítunk ebben a tekintetben, úgy gondolom ez nem elégséges. És pontosan ezért úgy gondolom, hogy az európai ügynökséget föl kell állítani, Tudjuk, hogy milyen problémái vannak a bizottságnak az új ügynökségek felállítása tekintetében, ugye a költségvetési problémák miatt, de azért ne felejtsük azt el, hogy a vasúti ügynökség, amiről szavaztunk nemrég, ez lehet akár közlekedési is. Tehát foglalkozhat a vasúti és a közlekedési, a szárazföldi közlekedési témákkal is, a közúti közlekedéssel és akkor így nem kell aggódni a pluszköltség miatt. A biztonság rendkívül fontos, a sofőrök tartsák be a szabályokat, a közlekedési cégek tartsák be a szabályokat. Nem kell új ügynökséget felállítani. Az Európai Ügynökség már létezik, amely tudja biztosítani ezt a munkát, és a, amelynek lehetősége van a szankciók felállítására is, mindazok tekintetében, akik nem tartják be a szabályokat. Nagyon örülök, sok modosító indítványomat átvették a kompromisszumos modosítók szövegébe. Másokat nem, hát ezt is megértem, hogy nem fér bele minden a kompromisszumos módosító indítványokba. De fontos, hogy mindannyian együtt lépjünk fel azért, hogy a vita folytatódjon, sikerüljön elérnünk előrelépést, a közlekedési szakbizottság véleménye a lehető legerősebben fogalmazzon, hiszen mindenkit aggaszt a jelenlegi helyzet. Köszönöm. Dan. Köszönjük, Péter Fonda ellen következik. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, ik ben ruim... Elnök úr, hat éve vagyok tagja a parlamentnek, és minden évben talán egy évek kivéve minden éven hallottam a szociális dömpekről, dömpingről a közlekedésben, sofőrök, pilóták, tavaly Rotterdamban de Jongfa, az szp től voltunk egy ilyen rendezvényen közösen, és minden egyes ülésen egyértelmű, hogy a tanács milyen irányt képvisel, és minden Igazából mindig azt nézem, hogy mi történik. Attól félek, hogy, hogy ideologizáljuk a vitát, pedig nem erre van szükség, gyakorlati megoldásokra. Másodszorban pedig azok, akik úgy gondolják, hogy a határokat most újra lezárják, akkor majd minden megoldódik. Nem, sokkal inkább az kellene, hogy eh, teljesen világosan választanunk, egyértelműen kell választanunk. A szociális dömping, elnök úr, azt jelenti, hogy a látszat megoldások helyett, vagy eh, a a névleges cégek működtetése helyett biztonságos eh, munkahelyeket kell a munkavállalók számára teremteni. Jó, legyen definíció, maradjunk meg benne, ne vonjunk bele olyan dolgokat a definícióba, amihez ennek semmi köze, de az átlag meg, vagy a látszat megoldásokat kell tudnunk végre megszüntetni. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ugye joggal beszélünk a biztonságról, egészen fontos, a sofőrök számá, a sofőröket ugye arra kényszerítik, hogy a, menjenek a határokon, és az idézőjeles munkáltató, mert milyen munkáltató ez, helyet fizessék a különböző költségeket, azért, mert nem tartják be a szabályokat. Ez is fontos. A harmadik pedig a csalás elleni harc. Mindenkinek igaza van ebben. Valóban a legjobb a, az adóhatóságokon keresztül vadósulhat meg. Látható, hogy azok a konstrukciók, amelyekben a, a ezeket a, a a tisztességtelen munkahelyeket építik ki, a leginkább a felügyelettel, az adóhatóságokkal, az ellenőrzéssel lehet felszámolni. Én magam is voltam ilyen eljárásban ellenőrként, és elmondhatom, hogy ilyen jel, ezeket a konstrukciókat így lehet felszámolni. A közelmúltban a közúti szállításban dolgozó sofőrökkel kapcsolatos visszaelésekre kérdeztem rá. A bizottságot jó lenne kihagyni egy picit ebből, hiszen itt nemzeti felügyeleti szolgálatokról van szó, arról, hogy őket, őrájuk hassunk, hogy megfelelő erővel hajtsák végre a, mun- a dolgukat, és így kerüljük el a szociális dömpent. Fontos, hogy az emberek kipihenjék magukat, mégpedig olyan helyeken, amikor közben nem törik fel a sofőr fülkéket, ahol biztonságban vannak. Nyilvánvalóan fontos, hogy a, az ellenőrzést hantrolizálni kell az útvonalakon is. Van az Eurocontrol például, ahol a sofőrök anonim módon egy adatbázison bejelenthetik, hogy mi történt velük az Eurocontrol útvonalakon tehát ezt meg lehetne oldani együtt a nemzeti felügyelő hatóságokkal. Remélem, hogy a sofőrök egyre nagyobb mértékben élnek majd az Eurocontrol rúte anonim adatbejelentési lehetőségével, különös, és akkor, hogyha a bizottság, tehát nem kell a bizottságnak új ügynökséget erre kialakítani, mert a gyakorlatban van már munka. Úgyhogy elnök úr nagyon komolyan Remélem, hogy az ideológia, a filozófia persze maradjon meg, de a meglévő eszközöket, az eszközöket kell jobban alkalmaznunk. És, és ezeket a, a látszat cégeket, a, az úgynevezett postafiók cégeket végre föl kell számolni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dieter Lebretko. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Három módosítóra szeretnék eh, figyelmet irányítani. Az, hogy eh, a munkavállalókkal az ágazatból mindig azt a hírt halljuk, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek tudatosan a sofőröket eh, szabálytalanságokra kényszerítik a szabályok megsértésére, és még akár a büntetési pénzeket is kifizetik, mert így jobb. A szeretném, hogyha a, ezek a szabálytalanságok büntetését, szankcióit elrettentő jellegű módon alakítanánk át. Elrettentő e, módon ez tehát a, a fontos benne. E, vannak olyan elemek, amelyeket még kihasználatlan vannak, és a 130-as módosítóban azt javaslom, hogy az ellenőrző hatóságoknak a begyűjtött e, autópályadíjadatok alapján, autópályadíjadatok alapján begyűjtött adatokhoz hozzáférhessenek, és ezzel is a sofőrök időbe tartását lehet egyen nyomon követni. Szeretném végül az ügynökséggel kapcsolatban elmondani, hogy a személy és áruforgalom 70-80%-a a közúton zajlik, és a közút az, amelynek nincsen még ügynöksége, éppen ezért nem szabad teljesen félresöpörni az ügynökség kérdését, de én magam is azt mondom, hogy nem kell létrehozni egy új közúti ügynökséget. A szám 59-es módosítomban egy, egy köztes megoldást javaslok. Vannak olyan létesítmények, például az Eurocontrol Route, amelyet már említettek, a TESPOL, amely a tagállamok együttműködését biztosítja a jogi elős, eh, előírások érvényesítésében. Ezek a közlekedési, rendőri és ellenőrzési szervek biztosítják az európai harmonizációt. Az ellenőrzések során azonban még gyakran vannak homályos pontok, éppen ezért a meglévő jogszabályok betartása különbözőképpen kerül értelmezésre. Éppen ezért szükségesnek tartom azt, hogy a tagállamokat segítsük egyebek között a tanúsítványok kialakításánál, standardizálásnál, a szakmai tudás eh, növelésénél, adatgyűjtés, információs csereplatform kialakításánál és az ellenőrzési feladatok végrehajtásában. Erről már van ma is példa, a TESPOL és az Eurocontrol Route végzi, de nem teljes területen, és nem az EU teljes területén, és nem minden tagállam részvételével. Ezért örülnék annak, Hogyha a 109, 159-es módosítomban javasolt megoldás, tehát az a TESZPOL és az Eurocontrol rút bevonását megfontolnák. Köszönöm szépen, Claudia Tápa, de itt van a lista előttem, hát nagyon sok mindenki jelentkezett, ezt szerint szólítom fel. am Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék hosszasan beszélni a témáról, és nem szeretnék vitát indítani, de egyszer emeltem fel a kezemet, jelezvén, hogy szeretnék szót kapni egy másik kolléganővel, aki elsőként kapott szót, közben utána még tíz kolléga szót kapott, és csak most jutottam én sorra. Minden esetre, ami a témát életén, köszönöm Jensnek a munkát, igyekezett a különböző frakciók módosításait összeegyeztetni és bevenni a szövegbe, egy nagyon bonyolult vitáról van szó, ez teljesen világos, nagyon bonyolult a téma, de hát a valóság is nagyon bonyolult Európában. Ezért van szükség arra, hogy a szociális dömpinget világosan definiáljuk. Nem tudom, hogy ez a vélemény alkalmas-e arra, hogy egy fogalom meghatározást adjunk arról, hogy mi a szociális dömping. Lehet, hogy ez inkább az Európai Bizottság feladata lenne. Másrésztről észrevettem azt, hogy a szociális dömpingről szóló vita összekapcsolódik azzal a kérdéssel is, hogy szükség van-e egy európai ügynökségre, amely a közúti közlekedéssel foglalkozik. Koch úr az imént elmondta, hogy az európai áruszállítás 80%-a közutakon zajlik. Ez meglepő, és ennek tükrében még meglepőbb az, hogy nincs egy olyan ügynökségünk, amely a közúti közlekedéssel foglalkozik. Egy ilyen ügynökség jobban szabályozna a közúti közlekedést, szükség lenne egy ilyen ügynökségre, amelyet szerintem nem lehetne összekapcsolni más ügynökségekkel, nem lehetne például ezt a feladatkört más ügynökségekre ruházni. Úgy gondoljuk, hogy egy saját önálló ügynökséget kell létrehozni, amely a közúti közlekedéssel foglalkozik. Itt ugyanis specifikus problémák tapasztalhatók, amelyek a többi ágazatra nem jellemzőek. Szükség van egy ilyen ügynökségre, amely biztosítaná a harmonizációt, a jogszabályok jobb összehangolását. Szükség van tehát egy olyan ügynökségre, amelynek a körejébe beletartozik a harmonizáció, az integráció és a munkakörülményekkel való foglalatoskodás is. Szóba kerültek a minimálbérek is, amelyeket az egyes nemzetállamok szintjén határoznak meg, de van itt egy másik gond is. Vannak olyan külföldi vállalatok, akik sofőröket alkalmaznak, általában kelet-európai országokból származó sofőröket, de olyan béreket fizetnek nekik, amelyek a származási országnak felelnek meg, tehát a kelet-európai bérszintet alkalmazzák. Szerintem szabályozni kell az ilyen eseteket, meg kell akadályozni, hogy ez a gyakorlat tovább folytatódjék. Nem is elsősorban a különböző tagállamok közötti bérkülönbségek itt a probléma, hanem ez az egy konkrét eset. Szükség lenne egy minimum, standard bevezetésére Európai Uniós szinten, és szükség lenne egy minimális standard bevezetésére a munkakörülményekre vonatkozólag és az Európai Uniós tagállamokban. Hogyan tudjuk ezt a gyakorlatot megállítani, amelyben a nyugati cégek kelet-európai sofőröket alkalmaznak olyan szerződésekkel, amelyek a származási ország, tehát a kelet-európai e, bérszintet veszik alapul. Ennek megfelelően keveset fizetnek a sofőröknek, és mit teszünk akkor, hogyha például az összes európai tagállamban betartandó szabályokat nem tartják be a munkakörülményekre vonatkozólag. Ezeket a problémákat kellene megoldani, elnök úr, és szerintem szükség van egy olyan ügynökségre, amely a jogszabályokat így módon harmonizálja és biztosítja a szabályok végrehajtását is Európa szerte. Köszönöm. Köszönöm, Gezina Meissner következik. Köszönöm szépen, mindjárt sorra kerül a kolléga is, viszonylag röviden fogalmazok majd. Szerintem a kompromisszumok a jó irányba mutatnak, ami a szociális kérdéseket illeti, általában nem értünk egyet egymással, és szerintem fontos látni azt is, hogy megfelelő munkakörülményeket kell teremteni, megfelelő bérfeltételeket. Szerintem egyébként nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk a munkaadókra és a munkavállalókra vonatkozólag. Szerintem sok helyütt sikerült már megteremteni ezt az egyensúlyt. A 16-os kompromisszumot szeretném kiemelni, szerintem ez egy különösen jó kompromisszum. Az én módosítómat is bevették ebbe a kompromisszumba, és Mártined Lavajova módosítóját, minő véletlen, ezért is dicsérem nyilvánvalóan ezt a kompromisszumot. Az eredeti szöveg nagyon protekcionista jellegű volt, és az USA beli Jones Act-re emlékeztetett, amely ellen most épp a TTIP révén harcolunk. Persze, célunk az, hogy európai munkavállalókat alkalmazzanak a hajókon, és hogy ezek a hajók európai zászló alatt hajózzanak, de úgy gondolom túl messzire megy a szöveg, nem kellene mindenben utánozni az amerikaiakat, fontos, hogy nyíltnak mutatkozzunk. Köszönjük szépen, Zsorsbach! Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem üdvös, hogy sok-sok időnk van beszélni erről a témáról, ez nem mindig van így, nincs mindig elég időnk, ma különösen örvendetes, hogy ilyen sok időnk van erre a kérdéskörre. Szerintem nagyon nagyra törő célokat kellene megfogalmaznunk ebben a szövegben. Nem sokára érkezik az úgynevezett road package, tehát a közúti közlekedési csomag, úgyhogy szerintem ezzel a szöveggel az Európai Bizottság felé világos üzenetet fogalmazhatunk meg, hogy milyen célokat tartanánk mi fontosnak. Üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, szerintem jó szöveget készített, és a kompromisszumok is igen pozitívan értékelendők szerintem a jó irányba mutatnak. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is, ami a munkafeltételek és a biztonság közötti kapcsolatot illeti. A jelentős, jelentéstevő világosan felhívta figyelmet arra, hogy itt van egyfajta összefüggés, és erről az összefüggésről sokszor az illetékesek megfeledkeznek, vagy szándékosan semmibe veszik. Sokszor mondják azt, hogy a biztonság nem függ össze a munkakörülményekkel, de igenis összefügg. Gondoljunk a stresszre, a fáradtságra, amelyek mind-mind biztonsági kockázatot jelentenek, nem csak a közúti közlekedésben, hanem más közlekedési ágazatokban is. A második pont, amelyről említést szeretnék tenni, az ellenőrzések témája. Szeretnék visszautalni arra, amit Telicska kolléga mondott. A szubszidiaritás és a tagállami hatáskörök. Természetes, hogy a szubszidiaritás elvét nem szabad megsérteni, nem szabad beavatkozni a tagállami kompetenciákba, mégis mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tagállamokban a jogszabályokat különbözőképpen hajtják végre. Erre fel kell hívni véleményem szerint a figyelmet, főként ott, ahol határokon átnyúló közlekedés zajlik, nagyon nagy ez a probléma, Továbbá, ami az ellenőrzéseket életi a tagállamok vállalást tettek arra, hogy bizonyos százalékban ellenőrzéseket hajtanak végre. Ez a százalékos arány, ezt a százalékos arányt egyik tagállam sem tartja be. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem is közvetítenek már adatokat, a bizottság ilyenkor megállapítja, hogy nincs adat. Szerintem a bizottságnak nagyobb nyomást kellene gyakorolni a tagállamokra, hogy ezeket az ellenőrzéseket betartsák a tagállamok. Üdvözlöm Dieter Koch kollégám javaslatát, miszerint ha vannak ellenőrzések, az jó, de fontos, hogy utána szankciókat is foganatosítsunk, mégpedig olyan szankciókat, amit azért megéreznek az érintettek. Jobban oda kell tehet figyelni az ellenőrzésekre, és ahogyan előtt említettem, arra is oda kell figyelni, hogy a tagállamok esetében az implementáció nem egyforma. Külön köszönöm Nilsson képviselő úrnak az elmúlt hetek, hónapok munkáját, mert egészen biztos, hogy kemény viták után és rengeteg módosító javaslattal kellett, hogy előálljon a kompromisszumos javaslatokkal. Nekem is kilenc módosítom volt, és nagy többségét be tudta építeni képviselő úr. Most két dologra szeretnék kitérni a mostani felszólásban. Az egyik, amit már mások is említettek, miközben Tudom, hogy mi a közlekedési bizottság vagyunk, és egy másik bizottságnak, a foglalkoztatási bizottságnak vannak, van ebben több dolga, vagy más típusú dolga, de azért azt érdemes tisztáznunk a jövőre nézve, hogy a szociális dömping kérdése, mint fogalom, mit jelent a közlekedés politikában. Mert hogy a kereskedelem politikában létező fogalom és pontosan körülírt fogalom, ez egyértelmű de itt, hogyha jól érzékeltem, akkor nem egy egészen pontosan meghatározott fogalom, hanem inkább egy a politikai vitákban az egyes ország érdekeket megjelenítő vitában alkalmazott érv a szociális dömping a közlekedés politikában, és amíg ennek nincsen pontos definíciója, addig itt a közlekedési bizottságban, nehezen fogunk tudni koncentrálni a saját feladatunkra, ami a közlekedés politika egészével kapcsolatos. Erről a 42-es módosítómban tettem javaslatot. Szerintem a mai ita alapján érdemes erre figyelni, hogy mások is felvetették, nem csak én. A 112-es módosítóban pedig egy olyan kérdést vetettem föl, másokkal együtt, mert láttam, hogy többek is, többen is javasoltak hasonlót, amely a három és fél tonna alatti kereskedelmi tevékenységet végző járművek bevonására vonatkozott a fuvarozás körébe. A, mindannyian tudjuk a problémát, ez a gépkocsi vezetők vezetési és pihenő ideje szabályozása szempontjából fontos lehet nagyon sokan most azokat a sofőröket, akik és fél tonna feletti járműveket vezetnek, a tachográf által mért vezetési idő után átteszik egy kisebb gépjárműbe, és úgy dolgoztatják őket tovább, ami hát nem, a, nem hasznos a közlekedés biztonsága és a munkavállaló szempontjából sem. Tudom, hogy ez adminisztrációs többletterhet jelenthet sok helyen, de erre azért érdemes lenne odafigyeljünk. És még egy megjegyzés a mostani vita kapcsán. Nem volt éles a vita, ennél munkacsoportüléseken, parlamenti hearingeken éltünk már meg élesebb ütközéseket. Az új tagállamok, kelet-közép-európai tagállamok és a régi tagállamok között. Én munkavállaló párti vagyok, így nőttem föl, és valószínűleg ezért is ülök a saját frakciómban. Ugyanakkor hagyj egyezzem meg, hogy az a francia, német hozzáállás, amelyben a kelet-európai munkavállalókat védelmeibe véve szólalnak meg képviselőtársak, emberbaráti szeretetből, az azért nagyon sokszor nem más, mint a hazai, tehát a francia vagy a német cégek védelme, az ő piacuknak a védelme. És egy gyakorlati példával hagy illusztráljam ezt. Ezt egy sofőrtől hallottam ezt a példát, és nagyon beszédes. Az a francia for, fuvarozási cég tulajdonos, aki most természetesen lázad, és próbál valamit tenni a saját piaca védelmében, kiszorítva a kelet- és közép-európai cégeket. Ő követeli, hogy egyébként német mintára magasabb munkabérért alkalmazzák a kelet-közép-európai cégek a sofőrjeiket, majd hazamegy, és kihívja a lengyel vagy a magyar vízvezetékszerelőt a lakásába fele annyi költségért, mint amennyiért egyébként a francia szakember ezt elvállalná. Majd utána elmegy moziba a feleségével, és ott hagyja a gyerekeket a magyar vagy a román nörszel, babysitterrel, mert annak fele annyit kell fizetni, mint hogyha azt egy franciává tenné meg. Tehát óvatosan bánjunk ezzel a kérdéssel, mert nem biztos, hogy a román, a magyar, a lengyel, a bulgár, a cseh, a szlovák munkaadóknak segítünk azzal, ha egyébként német vagy francia cégek érdekében avatkozunk be a piacba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fennekamp kolléga. Elnök úr, nagyon köszönöm. Az a téma, amiről most beszélünk, azt hiszem a közlekedési ágazat egyik legfontosabb témája, és nagyon jó esik a CEF-ről, meg az FC-ről beszélni, a TNT folyosókról, de akkor, amikor szem előtt évesztjük az embereket, akkor bajban vagyunk. Nagyon sokan a választási kampányt 2014-ben azzal az alcímmel indítottuk, hogy több szociális Európát. Tehát, mert az emberek számára a bürokrácia Brüsszelben nem igazán jelent semmilyen közösséget a szociális szempontokkal. Ezért nagyon jó, hogy ma erre kiemelten figyelünk. A másik megjegyzésem, és a lengyel kollégához, Elához kapcsolódom. Az árkülönbségek a belső piacon nem szociális dömpinget jelentenek. Nagyon óvatosnak kell lenni. A belső piac minőségi különbségeket és árkülönbségeket ismer, és a belső piac magja ez. És ez nem szociális dömping. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni. A, az összenővése nyilvánvalóan közös alapok lesznek. A harmadik megjegyzés pedig a szociális dömping kifejezésre vonatkozik. Egyértelmű, hogy az EPP-ben e, ezzel a szóval igen nagy gondjaink vannak. Ez egy nagyon szép holland szó most, amit mondok, tehát az ön, e, az Európai Uniónak e, az önmagára való rossz fényvetítését jelenti. Azért, mert a szociális intézmények, hogyha, hogyha megnézzük Indiát, Kínát, Brazíliát, Dél-Afrikát, akkor azt látjuk, hogy a szociális intézmények eh, nagyon jól eh, elkülönülnek. De vigyázni kell a, a jelentéseinkre, hogy mi magunk nem mondjuk ki azt, hogy banánköztársaság vagyunk, hogy itt szociális dolgok nem működnek. Az európai közlekedési dolgozóknak legalább 80%-a jó jövedelemmel, szociális biztonságban dolgoznak, és jól bánnak velük a szociális dömping kapcsán. Nem mondjuk azt, hogy Európában a, a, a közlekedési ágazatban semmi nem működik szociális értelemben, mert ez nem igaz. Úgyhogy Nielsen úrhoz fordulok, és kérem, hogy ezt is vegye fel a jelentésbe. Végül pedig, elnök úr, a negyedik dolog a, a menedzsment, a kezelés. Koch, Bach erről beszélt, az irányítás. Igen, és nagyon sok szociális jogszabályunk van már, de ezeket nem ültetik át, nem élnek vele. Nagyon sok tagállam itt Brüsszelben azt mondják, hogy igen, ezt megcsináljuk, minden rendben lesz, jó lesz, de aztán nemzeti szinten nem valósítják meg, nem ültetik át. Az európai közlekedési dolgozók szakszervezetével nagyon jó kapcsolatom van. Ők is azt mondja, hogy a meglévő jogalkotásokat kell végrehajtani. Ezzel az utolsó ponthoz is értem, ez pedig az Európai Road Agency közúti ügynökség. Van Allen kérdéséhez kapcsolódva magam. Az Eurocontrol itt valóban mit jelenthet ezzel szemben? Európában senki sem akar új bürokráciát, itt is ugye a meglévő szociális jogalkotás jogszabályoknak a végrehajtása az, ami, ami feladat Európában. A szociális jogszabályok végrehajtása viszont szubszidiaritás alapján kell, hogy működjön az európai intézményekkel együttműködésen, és az Eurocontrolnak itt szerepe lehet. Köszönöm szépen. Danke sehr. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. kollega. Igen, köszönöm szépen. Sok mindent hallottunk már, és úgy gondolom, hogy én is elmondhatom, hogy a, az előadó nagyon jó munkát végzett, és ezután is azt kell, hogy végezzen, mert az utolsó 45 percen már azt láttuk, hogy micsoda eltérés van a, az itt jelenlévők világképében, amikor arról van szó, hogy azt mondjam el, hogy Péter Fendálennál Szártok, aki azt mondta, hogy nem, nem szabad az ideológiát elő, előtérbe helyezni. Én is úgy gondolom, a valóságra kell figyelnünk. A valóság pedig az, hogy árkülönbségek vannak a belső piacon belül, és ez így jó. Nem szabad automatikusan a nem szabad, hogy ez automatikusan szociális dömpinget vonjon magával. Nos igen, ebben az értelemben én is látom a logikát e ponton. De aztán a, az emirátusoknak, meg más országoknak akkor nevessük a szemére, hogy lépnek alacsony árakkal a piacainkra, mert az már szociális dömping ebben az a, e- a a, egyértelműen az velük kapcsolatban, az, e- az Európai Unión belül nem az. Tény és való, hogy meg kell világítsuk ezt és remélem, hogy ezzel a csomaggal meg is tudjuk tenni. Valóban kell egy definíció, azonban ez jobbról-arról mindenki elmondta, definiálni kell a szociális dömpinget. De ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor konzervatív barátaimnak szeretném, barátaimat emlékeztetni arra, hogy az, az egyenlő feltételek akár bérezés, akár szociális dömping, vagy bárhogy hívjuk, azt is jelenti, hogy megfelelő lépéseket kell tegyünk. Nem tudom, hogy az ETF nél milyen felelősöket, tehát a, a, az Európai Szervezetnél kivel beszéltél, Vim, de ott nekem azt mondják, hogy igenis van probléma a jogalkotás végrehajtásával. Így van, akik eddig elmondták, azokkal egyetértek a végrehajtást kell megkövetelni. Ezt kérdezem az Európai Bizottságtól. Miért? Miért nem érvényesíti a bizottság, hiszen ő a, az unió őre, és bizonyos dolgokat olyan gyorsan tudnak a szerződésszegések kell kapcsolatban elindítani, hát akkor ezt miért nem csinálják? Az országok közismert módon bizonyos dolgokat nem hajtanak végre, amit pedig aláírtak. Ezt nem értem, és akkor azon csodálkozunk a választásoknál, hogy hogy sokan átmennek a, a rasszistákhoz. Persze, hát nyilván azért, mert ők persze más motivációval, de mégiscsak ezeket felkarolják, ezeket a kérdéseket, és azok az emberek, akik tiltakoznak, így tiltakoznak. Úgyhogy éppen ezért ez nem pusztán a szociális dimenzió kérdése, vagy az ideológiái, nem. Alapvetően ez, úgy gondolom, döntő kérdést jelent az Európai Unióban, mégpedig az, eh, hogy a, az állampolgárok a jólét és mindenképpen a munkavállalókkal hogyan akarunk bánni, hogyan akarjuk ezt kezelni. És hogyha visszagondolok az Európa választásokra, amikor Juncker urat megválasztották, akkor azt is tudom, hogy Juncker minden korábbi konzervatív bizottsági elnökkel ellentében sokkal világosabban azt mondta, hogy igenis a szociális Európára kell ráfeküdnünk. Vannak akik nem is értették pontosan ezt, hogy a konzervatív családból mondja valaki ezt. És akkor úgyhogy azért nem mondjuk azt, hogy itt az ideológiát tegyük félre. Azt is kérem, hogy az azonos feltételek kapcsán a level playing field alapján a vállalatokat is segítsük. Segítsük őket abban, hogy ne azokat büntessük, akik tartják magukat az előírásokhoz, akik, akik betartatják a, a pihenőidőket, akik a szerződés szerint fizetnek béreket, akik szabadságot, béremelést adnak, megfelelő szállást biztosítanak. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem egy ilyen általány ideológiaként közelítenénk ezt meg, hanem a valóság alapján. És így tudnánk az ollót közelíteni. Köszönöm szépen. Kidosz. Kiitos puheenjohtaja. Öö, täytyy muistaa nyt, että ihmisten tavaroiden palvelu... Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szabad mozgás, a dolgozók szabad mozgása az egyik alapillérje az Európai Uniónak. Ez gazdaságilag és politikailag is fontos Európában. Ennél nagyobb eredményt soha nem értünk el. Emberek, áruk, áthaladhatnak a határokon. Ez 280 milliárd eurós tétel tesz ki. Az egységes piacon belül ilyen mértékben szabadon mozognak az áruk. Ez egy nagyon fontos kérdés, kapcsolódik az egységes piachoz, és még több szabad mozgásra van szükségünk emberek és áruk tekintetében is, és nem szabad felállítanunk akadályokat az Európai Unióban. Egyértelmű, hogy eltérő jövedelmi helyzetek vannak. Fontos, hogy egyetemek legyenek a szabályok, hogy milyen fajta legyen a verseny Európában. Oda kell figyelnünk a közúti biztonság kérdésére is természetesen. Fontos, hogy jó állapotú járművek haladjanak az útjaikon, képzett sofőrökkel, megfelelő munkakörülményekkel. Van már elég szabályunk, van már egyéb jogalkotásunk ezekre a témákra vonatkozóan a közúti biztonság tekintetében. Valójában a szabályok betartásának ellenőrzésére van szükség. Nincs szükség újabb akadályokra, nincs szükség akadályokra az emberek és az áruk mozgása tekintetében. A következő kérdés a közötti ügynökség felállítása. Kritikus a véleményem ezzel kapcsolatban. Amikor egy téma fölmerül, új ügynökséget állítunk föl, új probléma, új ügynökség, nem hiszem, hogy ez a megoldás. Nem hiszem, hogy az előttünk álló problémáknak ez lenne a megoldása különösen a közlekedés tekintetében. Nem hiszem, hogy specifikus ügynökségekre van szükség. A közlekedés teljes komplexitásában kell tekintenünk. Tengeri, szárazföldi, közúti közlekedés, ezt tekintsük egységnek, és ne legyenek specifikus ügynökségeink. A logisztikát egységesnek kell tekintenünk egész Európában. Köszönöm, Izabella mondtad. Köszönöm, elnök úr. Nagyon egyetértek azzal, hogy egységes európai piacra gondoljunk. Ennek van értelme, azért alakítottuk ki, hogy támogassuk a versenyt. De az is egyértelmű, hogy a verseny alapja olyan feltételeket kell, hogy jelentsen, amelyek hasonlóak. Ehhez persze időre van szükség, de hogyha ezt azért nem sikerül elérni, akkor lehet, hogy jó az elmélet, de nem jó a gyakorlat. Úgyhogy az európai projekt félúton megáll. a kamionos szállítás, közúti szállításra kapcsolatban. Vannak olyan országok, ahol ezek a ezzel foglalkozó társaságoknál magasabb költségek merülnek fel üzemanyag tekintetében, és ahol az üzemanyag jelenti a legnagyobb költséget, máshol pedig a munkaerő költsége a legmagasabb. Úgyhogy főleg ebben a második helyzetben, a, ahol magasabbak a bérköltségek, ott meg kell vizsgálnunk konkrétan, hogy milyen módon tudnak dolgozni ezek a közlekedési társaságok. A közlekedési társaságok megpróbálják felemelni a díjakat, de hogy néhány kolléga mondta, próbálják a munkaidőt is megemelni, kikerülve a tachográfos ellenőrzési rendszereket. A biztonságot mindig szem elől kell, hogy tartsuk. Ez a légi közlekedésben is érvényes, a meghallgatáson is hallottuk, hangsúlyoztuk, hogy vannak olyan gyakorlatok, például az foglalkoztatás a légiközlekedésben is, fals önfoglalkoztatás, ezt meg kell vizsgálnunk a szárazföldi közlekedés, a közúti közlekedés területén is. Mindenképpen ilyen gyakorlatok ellen kell, hogy fölépjünk, innovációt, újfajta tahográf rendszereket kell, hogy kitaláljunk, a támogatott vezetést kell ösztönöznünk, ami egyébként már létező jelenség, Természetesen szükség van ellenőrzésekre is, ez a hatos kompromisszumos indítvány tartalmazza, úgyhogy gratulálok az előadónak, gratulálok az árnyék előadóknak is, nagyon jó munkát vezet, végeztek, nagyon magas számú kompromisszumos módosító indítványt sikerült úgy összeállítaniuk, hogy nagy támogatást kapnak. A képzésre is kell, hogy gondoljunk. A nemzeti ellenőrzés általában a nemzeti cégeket vonatkozik. Nagyon sok feladat áll még előttünk. A szankciók tekintetében egyetértek azzal én is, hogy vagy tényleg elretentő mértékűek, vagy pedig mintha nem is léteznének. A tiltást el kell érni. Hogyha erre nem vagyunk képesek, ha nem tudjuk a hatékony ellenőrzést elérni, akkor változtassuk meg az irányt, csökkentsük a kabotást, legyenek csak oda-vissza utak, vagy pedig dolgozunk a, azon, hogy a munkáról kiküldetésének a szabályait tartassuk be. Gyakorlati megközelítésre van szükségünk. Úgy gondolom, hogy nem tehetünk úgy, mintha nem léteznének ezek a jelenségek. Mindenképpen megoldásokat kell, hogy keressünk. Köszönöm. Danke sehr, jetzt habe ich mich nochmal zu Wort. Köszönjük szépen. Én magam is feliratkoztam a felszólalók listájára. A szociális kérdés természetesen döntő jelentőségű. Amikor néhány héttel ezelőtt Dávozban sor került a találkozóra, akkor kiderült, hogy 63 ember kezében összpontosul a világ össznépességének, a vagyonának a fele. Tudjuk azt is, hogy Európában is egyre nő a szakadék a szegények és gazdagok között egyre több a gazdag ember, és egyre, kevesebb, egyre, egyre több a szegény ember, és egyre kevesebb a gazdag, akinek a kezében összpontosul a pénz. Persze, az azonos bért, azonos munkáért alapelve jogilag le van fektetve, de Európán belül azért ez nem egészen jut érvényre, mert vannak a tagállamok között különbségek. Néha a munkavállalók előnyére, néha a hátrányára válik ez. Amikor a svéd nővér Norvégiában megy, mert ott többet keres, de Norvégiában ugyanolyan munkakörülmények között, eh, Norvégiában ugyanannyit keres, mint a norvégok, akkor ez rendben van. Akkor Svédországnak valahogy kezelnie kell ezt a kérdést. Ugyanez a helyzet a lengyel vízvezeték szerelővel is. Lengyelországból elmentek a vízvezetékszerelők, ott hiány alakult ki, de itt is azt eredményezte a helyzet, hogy Lengyelországban is növekedett a bérszint és így kiegyensúlyozódik némileg az egész, tehát, hogy ugyanabban abban az országban ugyanazért a munkáért ugyanannyi bért kapjanak, az emberek ez a lényeg. Nem tudom elképzelni azt sem, hogy Berlinben vagy Münchenben működne olyan kórház, ahol egy bolgár vagy román nővér kevesebbet keres, mint például egy német nővér. Ez világosan diszkrimináció lenne, ez törvényellenes, ezt büntetni kell, sőt, ez meg sem történhet. De az országokon belül is vannak gondok. Én Berlinből jövök például. Berlinben 500 euróval kevesebbet keresnek a tanárok, mint Brandenburgban. És akkor nyilván Berlinben aztán panaszkodnak, hogy tanárhiány van. Szerintem az intelligenciánkon múlik, hogy előre lássuk az ilyen helyzetek kialakulását, nyilvánvalóan meg kell előzni az ilyen problémákat, fair viszonyokat kell teremteni. Számomra az is döntő jelentőség, ami elhangzott az ellenőrzésekről és a megfelelő szankciókról. Emlékszem arra, hogy amikor um, a sofőrök pihenőidejéről döntöttünk és vitáztunk itt, akkor ott is egy minimum szintű kontrollt lefektettünk a szabályozásban. Most pedig azt halljuk a bizottságtól, hogy tudjuk, hogy bizonyos országokban nem ellenőriznek. De hát akkor mit csinál a bizottság? A bizottságnak ez a feladata a szerződések őreként hogy őrködjön a szerződések betartása felett. Látják, hogy a tagállamok nem tartják be a szabályokat, és nem tesznek semmit. Hát nem ezért hozunk jogszabályokat, hogy azokat ne tartsák be. Amíg a meglévő hatályos szabályokat nem tartják be, nyilván habozok abban is, hogy támogatásomat adjam új jogszabályok meghozatalához, új ügynökségek létrehozásához, így és így tovább, hiszen a meglévő szabályokat kell először is betartatni. Ami a gyakorlati megoldásokat illeti. Volt itt egy vita a kamionsofőrökre vonatkozólag, ezt említették többen is. Egy rom- román kamionsofőr arról számolt be, hogy 8 hónapig nem tartózkodott Romániában, gyakorlatilag Nyugat-Németországban sofőrködött, viszont a román minimálbért fizették neki 250 euró értékben, és csak a kilométerek után fizették őt, nem pedig órák után, tehát hogyha órákig például dugóban áll, akkor ezzel ő vesz rajta, hiszen nem gyűlnek a kilométerek, miközben azért az idő múlik. Ez teljesen vállalhatatlan. Nyilván a tachográf az megoldás, látható ilyenkor, hogy valaki hány kilométert, hány kilométeren keresztül vezetett hol, így ellenőrizhetők a szabályok, és elhangzott, hogy nyilván a bizottság szeretné ezt, igen, döntöttek erről, de majd húsz év múlva bevezetik. Tehát a konkrét, gyakorlati megoldás már létezik, de szerintem nem várhatunk húsz évig az alkalmazással, hiszen akkor többet teszünk, több kárt okozunk, mint ami, mennyi pozitívumot elértünk az elmúlt 50-60 évben itt Európában. Ha van gyakorlati megoldás, azonnal alkalmazzuk azért, hogy a szociális dömping megszűnjön. Nyilván nem tekinthető mindenki csalónak, ez is elhangzott, ezt én is megerősítem, de fel kell lépni a, azzal a fennmaradó 20%-kal szemben, aki igenis csal, és azt sem engedhetjük meg, hogy az, aki rendesen fizet a munkavállalóknak, elveszítse versenyképességét, mert mások csalnak. Ezt nem engedhetjük meg. Tehát ellenőrzésekre van szükség, és akit rajta kapnak a csaláson, azt megfelelően szankcionálni is kell, elretentő jelleggel. És most a bizottság kapja meg a szót zárásképpen. Thank you, uh, Mr. Chairman. Good morning. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök. Két általános megjegyzésem lenne a jelentés tervezettel és a kompromisszumos módosító indítványokkal kapcsolatban. Plusz uh, röviden meg fogok említeni néhány témát a kompromisszumos módosító indítványokkal kapcsolatban. Azt is szeretném tisztázni, hogy csak a bizottság előzetes véleményéről tudok itt beszámolni. A jelentéstervezetről, a módosító indítványokról még végleges képet nem alakított ki a bizottság. Általános megjegyzéseim. Az első talán választ ad azokra a kérdésekre, amelyeket a bizottsághoz intéztek. Szociális dömping, ez a hasznos mod, kompromisszumos modat indítványban szerepel. A bizottság úgy gondolja, hogy nehéz és ellentmondásos kérdés a szociális dömping definíciója. Én még azt is hozzátenném, hogy talán veszélyes is lenne, hogyha jogi kötelezettségeket, sőt akár szankciókat állítanánk föl ezzel a koncepcióval kapcsolatban. Továbbá megjegyezném, hogy van egy nagyon jó és nagyon rövid módosító indítvány, amit több szakbizottsági képviselő is támogatott, Sziller úr nyújtotta be ez a 17-es módosító indítvány. Ebben az szerepel, hogy nincs egyértelmű általánosan elfogadott szociális dömping definíció. Többféle értelmezése létezik ennek a kifejezésnek, és a véleménynek ez a része fontos, ami problémához, protekcionista intézkedésekhez is vezethet, ami az EU egységes piacának a fragmentációját okozza. A bizottság osztja ezt a véleményt. Egyetemen fogalmaznék, a bizottság nem tagadja, hogy a szociális dömping jelensége létezik. De más kérdés az, hogyha jogi definíciót kívánunk adni ennek a koncepciónak. Mi is fontos számunkra, a bizottság számára? Két dolog. Az egyik az egyetemű szabályok felállítása. Hozzáférés a szakmához, hozzáférés a piachoz, munkaidő. Egyetemi kritériumoknak kell léteznie arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a közlekedési vállalkozás. Ez különösen fontos a közúti és a légi közlekedésben. Egyetemek legyenek a szabályok, a szabályok végrehajtása legyen jó, és különösen az elretentő szankciókkal. Még egyszer hangsúlyozom, egyetemű szabályok, jó végrehajtási politika. Mindent meg kell tennünk azért, hogy harcolni tudunk, tartani tudjunk a szociális dömping ellen. És nem arra van szükség, hogy újfajta definíciót találjunk ki. Nem támogatjuk az új eszköz, a fekete lista felállítását a közúti forrozók tekintetében. Jól néz ki ez a megoldás, de nem gondoljuk úgy, hogy ez megfelelő eszköz az Európai Unióban a jogszabályok végrehajtása, javítása tekintetében. Másik általános megjegyzésem a jelentéssel kapcsolatban. Erről a témáról már korábbi ülésen is beszéltünk. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a szerződés szerinti különféle célok között. Mert egyrészt támogatunk el a belső piacot, a szabadszolgáltatás nyújtás konkrétan ebben az esetben, és a szociális védelmet, a tisztességes versenyt kell, hogy biztosítsuk. És nagyon fontos, hogy a különféle célok közti megfelelő egyensúlyt föl tudjuk állítani. Az előadó kettes kompromisszumos módosító indítványa foglalkozik ezzel a kérdéssel megfelelő módon. Röviden említenék néhány véleményt a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban. Hetes. Felhívja a bizottságot és a tagállamokat, hogy korlátozzák az atipikus foglalkoztatás formáit, aminek negatív hatása van a biztonsági kérdésekre, a biztonsági szintre. A bizottság március 8-án fogadott el egy javaslatot a munkára kiküldetési irányel felülvizsgálatára vonatkozóan. És ugyanezen a napon közkonszultációt indított a szociális jogok európai pilléréről kettes fejezet a konzultáció tekintetében a tisztességes munkakörülményekkel foglalkozik. És itt pontosan az újfajta rugalmas alkalmazási formákkal foglalkozunk, amikre különösen oda kell figyelni. Tájékoztatni kell a dolgozókat is megfelelően, kötelezni kell a munkaadókat, hogy ezt a tájékoztatást biztosítsák a dolgozóik számára. 9-es kompromisszumos módosító indítvány felhívja a bizottságot arra, hogy értékelje az elektronikus integrált rendszer felállítását, ami közösségi engedélyekre vonatkozik. Szerintem mielőtt bármilyen új eszközöket felállítunk, gondosan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen rendelkezésünkre álló eszközök léteznek már is, és hogy ezeket próbáljuk megfelelően kihasználni. Van már egy európai regiszterre a közúti fuvarozók engedélye vonatkozóan, ez egy fontos tájékoztatás, fontos eszköz. Néhány héttel ezelőtt itt ebben a szakbizottságban bemutattam a rendelettervezetet, aminek a célja, hogy javítsa ennek a listának, ennek a regiszternek a működését. A jövőben információ tájékoztatást fog biztosítani a rendszer konkrétan a közúti fuvartársaságokról. Úgyhogy mielőtt új eszközöket állítunk föl, vizsgáljuk meg, értékeljük azt, hogy szükség van-e új eszközre, és elsősorban a meglévő eszközöket használjuk. Röviden rátérnék a tízes kompromisszumos módosítóindítványra. Ebben az szerepel, hogy meg kell vizsgálni, hogy melyik tagállamokban valósul meg a közúti fuvarozók tényleges munkája. Ez egy fontos téma, és elnök úr is említette. Pontosan ezt értékeljük most, ezzel foglalkozunk most. A közúti közlekedési szabályok felülvizsgálata tekintetében, ugye az úgynevezett postafiók cégekről van szó, mondjuk ki, 14-es kompromisszumos módosítóindítvány a szociális dimenzióval foglalkozik a légi stratégia tekintetében. Most nem akarok belemenni itt a módosítóindítvány részleteibe. Az új megfogalmazás, az új hangvétele ennek a módosítóindítványnak megfelelő irányba mutat. 17-es kompromisszumos módosító indítvány személyzet átadása a szolgáltató változása esetén. Az előadó tegnap új módosító indítványt állított össze ezzel kapcsolatban. Szeretném pontosítani, hogy a bizottság nem támogatja, és ez még vita témája a négyes vasúti csomag tekintetében. A bizottság nem támogat általános kötelezettséget a személyzet átadására vonatkozóan. Ez már a meglévő jogalkotási eszközökben szerepel, 2001 per 23-as irányelvben szerepel ez, és ami tovább lép, mint a, ami az irányelvben szerepel, azt a nemzeti hatóságok esetenként kell, hogy megvizsgálják, vagy pedig a kollektív szerződés keretében kell megvizsgálni. Az előadó új módosító indítványt állított össze e tekintetben, nem igazán látjuk, hogy ebben lenne hozzáadott érték ebben a módosító indítványban, ahhoz képest, mint ami már most is létezik az EU jogszabályokban. Végül két kérdésre szeretnék választani, amit a bizottsághoz élettek. A kiküldetési irányelv. A bizottság elfogadott egy javaslatot március 8-án erre vonatkozóan. A javaslatban a bizottság elismeri, hogy az irányelv végrehajtása a közúti közlekedés tekintetében, közúti szállítás tekintetében nehézségeket mutat, jelentős nehézségeket, és tisztázni kívánjuk az irányel végrehajtását konkrétan a közúti szállításra vonatkozóan. Most értékeljük ezt a kérdést, hogy hogyan csináljuk ezt, hogyan lássuk el ezt a feladatot, illetve hogy mi lesz majd a lényege, a tartalma ennek a pontosításnak. Úgyhogy ma Arról még nem tudok beszámolni, hogy részleteiben hogy fog ez működni. Minden esetre dolgozunk ezen a témán. Utolsó megjegyzésem, egy általános kérdéssel foglalkoztak sokan a végrehajtás kérdésekkel, illetve konkrétan a 2006-os 561-es irányelvben ugye szerepel a pihenőidő a sofőrökre vonatkozóan. Most értékeljük a rendeletet, ez még folyamatban van. Két olyan téma van, ami már fölmerült az előzetes értékelés alapján. Az első, egyetemű szabályra van szükség, másrészt a értékelés előzetes eredménye alapjai alapján úgy tűnik, hogy bizonyos szabályok nem annyira egyeteműek, mint amennyire azok kellene, hogy legyenek. Egyetemen fölmerült az értékelés alapján, hogy a végrehajtást javítani kell. A végrehajtás tekintetében a felelősség elsősorban a tagállamoké. Ez nem jelenti persze azt, hogy az Európai Unió semmit nem tesz ebben a témában. Természetesen hozzáadott értéket biztosíthatunk a végrehajtás tekintetében. Konkrétan az információcsere vonatkozásában a nemzeti hatóságok között, javítva a koordinációt a végrehajtó hatóságok között, és ez is témája lesz a, annak a kezdeményezésnek, amire most készülünk föl. Azt is szeretném elmondani, hogy sok esetet kivizsgálunk szabályszegési kötelezettségszegési területen. Biztos, hogy javítani tudjuk azt, amit most már teszünk ebben a témában. Néhány példát azért említenék. Amikor kapunk egy panaszt, például a postafiók cégekre vonatkozóan, biztosíthatom önöket arról, bár lehet, hogy ez nem publikus, de foglalkozunk a kérdéssel, kivizsgáljuk a kérdést, és helyben ellenőrizzük, hogy a cég valójában ott működik-e, ahol be van jelentve, vagy sem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Márkus Péternek van még egy kérdése, és aztán tovább léphetünk. Meg is lepett egy picit a dolog. Persze nagyon köszönöm a tájékoztatást a bizottság képviselőjétől, de ezek azért csak kompromisszumos a, ezek még az előadó kompromisszumos javaslatai csak. A mi ötleteink még nincsenek is benne. És az, hogy a kollégát persze bosszantja, hogy nem látta még, azt megértem, de hát azért ez még nem a kompromisszum, még nem tárgyaltunk, és nem kell a bizottságnak még állást foglalni erről. Úgyhogy ezt, ezt azért megkérdejelezném, hogy így legyen, vagy így lenne. Másodszorban pedig Kicsit csodálkozom a trilógus eljárásán, és az a benyomásom, hogy a bizottság értékeli a kompromisszumokat. Ez nem a mi, de ez először is a mi dolgunk. A mi dolgunk, hogy megfontoljuk, mielőtt a bizottság értékes tanácsait elmondja. Úgyhogy ez rendkívüli módon zavar. Még akkor is, hogyha az állásfoglalása tartalmilag értékes volt, azért hagyja, hadd csináljuk mi a magunk dolgát és a kollégákat is megnyugtatnám, természetesen mindenki bekapcsolódhat a kompromisszumok megfogalmazásába, de még nem tartunk ott. Köszönöm. Izmael Lertok. Mi az, hogy még egy kérdés? Hát a, azt kérem azért az elnöktől, magamtól is, és mindenki mástól, hogy ezt a kérdést vigyék tovább. Az Európai Bizottság miért nem lép? Ha tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek részben vagy pontszerűen nem hagyják végre a törvényt, mégis csak a bulcaszont is lehet ezzel szembesíteni. Lehet, hogy persze neki sincs el, elég hatalma ereje, hogy ezt továbbadja, de azért erről ne feledkezzünk meg ne feledjük el, mert eh, ez bizony, eh, ezen áll vagy bukik az Európai Unió elfogadottsága, Robert Zile. Hát eh, igen, köszönöm. Markus indított arra, hogy felszólaljak. A bizottságban persze igaza van, de ebben az esetben nem ezt a vitát nem kell az, még az utolsó, mert nem kellett volna az utolsó árnyékelőidő ülés előtt megtartani. Talán a, az időzítés rossz volt, de azért nagyon köszönöm a bizottságnak ezeket az értékes magyarázatokat, mert valóban úgy gondolom mindannyian jó jelentést szeretnénk, úgyhogy fontos, amit hallottunk tőle. Jó, és akkor még egyszer Deli Andort, ha szeretne. Dankeschön. Uh, igazából uh, szerettem volna uh, még a, a vitában is így, mert uh, igaz, hogy nem voltam benne, de uh, sikerült uh, a, az adást uh, végigfigyelnem, hogy uh, hogy az első lépés talán és a legfontosabb lépés az az lenne, hogy valahogy megszabaduljunk, eltávolodjunk ettől a kifejezéstől, ettől a fogalomtól, mint a, mint a social dumping begyűjtött eddig. Ugyanis renge, ez az elmúlt évek során nagyon sok negatívum tapadt ehhez a, ehhez a terminushoz, és igazából valahogy ezt egy új kontextusba kellene ezt a problémát helyezni, mert hogyha ez így tovább folytatódik, akkor csak egy fokozza ezt a belső megosztottságot és feszültséget az intézményben és a tagállamok között is. Köszönöm. okay, Peter Lundgren. Peter Lundgren. Tack ordförande. Jag blev lite bekymrad när, när folk sitter och, och... Köszönöm szépen. Egy kicsit nyugtalanítónak találom, hogy azt a benyomást keltjük itt, hogy senki sem tudja valójában mi is az a szociális dömping. Hát a szociális dömping azt jelenti, hogy a sofőröket nyomás alá helyezik, megpróbálják a körülményeket lerontani. Más szóval rákényszerítik a sofőröket, hogy egy hónapig úton legyenek, a kamionban étkezzenek, ott aludjanak, és mindezt alacsony bérért. Hát nem mondhatjuk azt egy sofőrnek, hogy a kamion kell, hogy legyen az otthona, az élettere, nem mondhatjuk tehát szerintem azt, hogy nem tudjuk, mit jelent a szociális dömping. Igenis tudjuk. És hát mire akarunk várni még? Hát nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk, mit jelent ez a fogalom. Igenis tudjuk. Nekem is lenne egy kiegészítő kérdésem. Elhangzott ugyanis, hogy a szabályozás nem egyértelmű, ezért a tagállamok felelnek a végrehajtásért. Emlékszem, hogy annak idején sokat vitáztunk a megfogalmazásról, és a szabályozás egyértelműen kimondja, hogy a tagállamokban bizonyos százalékban igenis ellenőrzéseket kell végezni. Önök viszont azt írják a jelentésben, hogy bizonyos tagállamoknál nem, hogy 0,1%-os ellenőrzés történik, hanem egyáltalán nem történik ellenőrzés. Szerintem kifogás azt mondani, hogy a megfogalmazás nem pontos. Önökön múlik most azt, hogy azt mondják-e, hogy ez meg ez a tagállam nem teszi meg az ellenőrzéseket, és igenis felhívjuk a figyelmüket arra, hogy be kell tartani a szabályokat. Világos választ várok erre, mert hogyha valóban a megfogalmazáson múlik, akkor nyilván ezen javítani kell, de szerintem annak idején nagyon világosan fogalmaztuk meg, hogy miről is van szó. Most megválaszolhatja a kérdéseket, és utána még egyszer meghallgatjuk a jelentéstevőt. It's difficult for me to add uh, uh, something more on... Uh... Nehéz bármit hozzátenni ahhoz, amit már el is mondtam. Először is a tagállamok kell, hogy biztosítsák azt, hogy legyen egy minimális ellenőrzési szint. Ezt uh, ellenőriznünk kell nekünk is. De azért, ha a végrehajtást javítani akarjuk, akkor itt a határon átnyúló ellenőrzés lenne a legfontosabb, illetve a tagállami információcsere. Ha konkrétan a postafiók vállalkozásokra gondolunk, akkor javítani kell az információcserét, és javítani kell azt a lehetőséget, hogy egy tagállam ellenőrző hatása, hatósága információt kérhessen az egy másik tagállam ellenőrző hatóságától. A végrehajtás nem csak ellenőrzési százalékokról szól. Ha javítani akarjuk a helyzetet, akkor inkább az információcserére, koordinációra kéne odafigyelnünk a végrehajtó hatóságok között. Danke sehr. Jetzt ist der Berichterstatter dran. Er hat ja eine ganze Weile zu. Köszönöm szépen, a jelentéstevő következik, hiszen meghallgathatta a reakciókat, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon átfogó, nagyon jó vitát, ami nagyon sok időt vett igénybe, de hát sok okos dolog hangzott el. Egy kicsit csalódtam, amiatt, eh, ahogy a bizottság reagált, mert eh, itt volt végig a vita alatt. Jó, hát persze a bizottság nagyon jó, ha elmondja a megjegyzéseit, akkor ha mi már határoztunk. A bizottságnak sokkal inkább arra kellett volna válaszolnia, ami technikai jellegű kérdésként elhangzott. Persze lehet, hogy javít, tehát lehet javítani az ellenőrzésen, valamit kell tenni, mint egy 2000 teherautó, kamion van Svédországban, lehet, hogy kevésnek tűnik a szál, de hogyha Svédország nem végzi megfelelően az ellenőrzéseket, akkor a bizottságnak akkor is nyomást kell gyakorolnia, és ki kell harcolnia, hogy szigorúbbak legyenek az ellenőrzések, ez a bizottság feladata. Úgyhogy csalódott vagyok a válaszok miatt, amit a bizottságtól hallottunk, és úgy gondolom, hogy Bulc biztos asszonynak majd azért számolnia kell azzal, hogy még bizony kérdéseket neki is felteszünk. Aztán ez a javaslat a kiküldetési irányelvről, a módosítási javaslat nyilvánvalóan érinti a közlekedési ágazatot, úgyhogy erre a területre majd gondolom ki kell térni részletesen, hiszen az irányelv maga is befolyásolja az ágazatunkat, és ezért konkrét javaslatokra van szükség. Úgyhogy igenis feszülten várjuk a bizottság közlekedésre vonatkozó javaslatait a kiküldetési irányelven belül. Úgy gondolom, hogy egy dolgot meg kell határozzunk, Szeretnénk, hogyha a bizottság is látná, hogy a parlament milyen irányban akar haladni. Én csak saját hazámról tudok beszámolni. Nyilván nem kelet-nyugat kérdéséről van itt szó, sokkal inkább arról, hogy a szociális jogalkotás, ami kapcsolódik a munkaerőpiachoz, milyen. Ez viszont a szociális területek kérdéséhez tartozik, ami a, jó, a tagállamok hatásköre. Úgy gondolom, hogy ezt kell, hogy megvizsgáljuk, és szabályokat kell meghatározzunk azért, hogy minden országban tisztességes versenyt tudjunk indítani. Nem akarjuk a tisztességtelen versenyt, és nem akarjuk a szociális dömpinget sem. Nagyon fontos ezen kívül azt is, hogy Juncker végre megértse, hogy a szociális pillért fontosabbnak kell tekinteni, fel kell értékelni, komolyabban kell venni. A bizottságnak most ugye a vasúti csomaggal van dolga, és örülök, illetve nagyon remélem, hogy a szociális területet ott is jobban figyelembe veszik majd. Holnap ezt a vitát az árnyék előadókkal tovább kell, hogy vigyük, akkor tudunk közös vonalat kidolgozni, és akkor tudunk jó, erős állásfoglalást benyújtani amely egyértelmű teszi, hogy igent mondunk a tisztességes versenyre, és nemet a szociális dömpingre. Egy dolgot talán még a hatóságokkal kapcsolatban a gépjárműveknél és az Európai Ügynökséggel kapcsolatban. Azt hiszem, a nemzeti szinten kell a jogszabályokat végrehajtani, a bizottságnak pedig ezt kell biztosítania. A nemzeti hatóságok nál van elsősorban a felelősség, az Európai Ügynökségnek más ellenőrzési feladatai vannak. Mégis úgy gondolom, hogy ez az Európai Ügynökség a tagállamokra nagyobb nyomást gyakorolhatna, hogy azok az ellenőrzést szigorúbban végezik. Nos, ez lehetne a feladat, tehát, hogy emiatt jobb legyen a tagállami ellenőrzés. Ez szerintem az európai hatóság feladata. De izgatottan várom hogy holnap az árnyék előadó vitája milyen lesz. Köszönöm. Okay. Igen, én is köszönöm az előadónak a jelentést, és köszönöm az izgalmas vitát is, amit ma e kérdéskörben folytattunk, és nagyon örülök, hogy megfelelő időt tudtunk fordítani rá. Köszönöm. A szavazás a Trandban április 7-én 9-kora kerül sorra egy csütörtöki napon. Ezzel pedig lezárom a mai ülést, holnap 15 órakor találkozunk.